il y a une, report qui vient. C'est le report de la. Good morning, everybody. I see that we have enough number of members. Jó reggelt kívánok! Úgy tűnik, hogy elég számú képviselő jelen van már a regi ülésen, és örömmel nyitom meg az e-havi ülésünket itt a regi szakbizottságban. Megkapták eh, a napi rendtervezetet, el lehetne fogadni ezt a napi rendtervezetet? Van-e bárkinek valamilyen fajta javaslata? Nincs? Akkor fogadjuk el ezt a napi rendtervezetet. Következő napi rendi pont az jegyzőkönyvek elfogadása, melypedig a november 4-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ez mindenki előtt megvan. Azt javaslom, mint általában, hogyha nincsenek kifogásaik az ülés során, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Ez elfogadható mindenki számára, köszönöm. A harmadik pont. Ez két rövid elnöki közlemény lesz. Az első, az az, hogy szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, akik részt vettek a szobali kérdésünk utáni vitán, a plenáris ülésen Strasbourgban a múlt héten. Nagyon konstruktív volt minden képviselő hozzászólása, nagyon profi volt, nagyon pozitív volt a hozzászólása mindenkinek, főként, hogyha ezt a kohéziós politika, illetve azon erőfeszítésünk szempontjából tekintjük, hogy hogyan tudnánk az ezt még erősebbé tenni. Bizonyára tudják, hogy az a többség, amit sikerült elérnünk a szavazás során, az valóban nagy volt. 608 szavazat támogatta a javaslatunkat, ez egy nagyon jó többség, és szeretném megköszönni minden politikai frakciónak ezt a támogatást, mert ez rendkívül fontos a kohéziós politika szempontjából. Majd meglátjuk, hogy, illetve azt reméljük, hogy ez majd eredményekkel jár a közeljövőben. A második rövid közleményem az az, hogy örömmel jelenthetem be azt, hogy lesz majd egy újévi fogadás, amit én tartok a képviselőknek, illetve más intézményekből érkező kollégák számára január 19-én lesz az ülésünk után. Én a mai ülés utára terveztem volna ezt a kis fogadást, de nagyon nehéz volt megszervezni ezt a különböző termek miatt. Legyen egy az új éve, meg a régi évben is. Tehát mindenképpen lesz egy új évi fogadás az új évben, amennyiben elfogadják a meghívásomat. Ezek lennének a bejelenteni valóim. Igen, Fanny Stelroy úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezt a meghívást is, de komolyra fordítva a szót, a szakbizottság titkársága meg tudná vizsgálni azokat az eredményeket és ígéreteket, amelyeket az állásolásunk vitája során hallhattunk, hiszen a legfontosabb az az, hogy első kézből tájékoztassa bennünket az Európai Bizottság. Meg tudná ezt vizsgálni? És kaphatnánk együttem tervet, hogy mikor kapjuk meg az igazi információkat? A bizottság részéről itt volt a biztos is. A kérdés az az, hogy mit fognak pontosan tenni, hiszen hiszen mi nagyon aggódtunk a reálgazdaságban történő befektetések miatt, főként struktúrális szempontból, de nagyon fontos ezt nyomon követni, és ezért kérném, hogy ezt vizsgálják meg, és tájékoztassanak bennünket arról, mit várhatunk. Elnök, köszönöm szépen ezeket a javaslatokat, a titkárság előkészíti majd ezeket a dokumentumokat, már dolgozunk az ütemtelven, a januári első ülésünkre, és várhatóan beszélünk majd a biztossal, az elnökséggel az következő hat hónapban. Persze előkészítjük mindezt, megadjuk ezeket az információkat, és eh, ma még eh, tájékoztatom Önöket a tegnapi találkozónkról, ami a elnökök értekezete, a bizottsági elnökök értekezete, illetve a bizottsági kollégium eh, között zajlott le. Tehát mindenképpen előkészítjük ezt, köszönöm. Az első lényegi napirendi pontunk a mai napon eszmecsere a saját kezdeményezésű jelentésünkről, a városi dimenzióról, mégpedig az uniós szakpolitikák kapcsán a jelentésünk készítője, Westfál asszony. Az európaiak nagy része városi területeken él, és ez nagymértékben motorját képezi a gazdaságunknak. Számos EU jogszabály hat ki a városi életre, viszont a különböző területeken a politikai kezdeményezések nincsenek megfelelően koordinálva. A 2011-es állásolásban az Európai Parlament egy sokkal összefogottabb megközelítést kért a városokkal kapcsolatban. Ez év júliusában az Európai Bizottság elfogadott egy közleményt az európai politikák város dimenziójáról. A saját kezdeményezési jelentésünkben bemutatjuk a politik, az Európai Parlament politikai válaszát erre a közleményre. Ma a jelentésünk készítője, Westphal asszony, felvázolja a saját eh, elsőleges gondolatait, erről a jelentésről. A jelentést magát februárban fogja a szabizottság elé tárni, és várhatóan erről a jelentésről majd áprilisban fogunk szavazni. A bizottság képviselői is itt vannak, a regi főigazgatóság részéről, Piszkort úr képviseli a bizottságot, és Westphal asszony meg is kapja a szót azonnal. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretném a tolmácsok elnézését kérni, mert minden évben karácsony előtt egy kicsit elmegy a hangom. Mindezek ellenére örülök annak, hogy ma beszélhetek a városi dimenzió kérdéséről. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, amit az elnök asszony az imént említett, hogy több mint 360 millió ember, vagyis kétharmad, háromnegyede az európai állampolgároknak városokban vagy elővárosokban él. Kétharmada a GDP-nek a városokban jön létre, vagyis ez azt jelenti, hogy a városok motorját képezik a növekedésnek, de ugyanakkor nagyon is sérülékenyek a szociális és ökológiai problémák szempontjából is. Gondoljunk itt a demográfiára, a klímaváltozásra, a szociális kirekesztésre, ezeket ismerik, ismerik ezeket a problémákat a saját régióikból. De facto azt reméljük, hogy ha majd megkapjuk az adott számokat, remélhetőleg 50%-át a rendelkezésre álló eszközöknek be tudjuk majd fektetni a városi fejlesztésre. Ön elnök asszony már utalt arra, hogy az európai vita a városi politikáról a 90-es évek óta zajlik már. Az Európai Parlament és a Regi Szakbizottság nagyon gyakran nem csak, hogy beszéltek a városi dimenziójáról, hanem volt egy csúcspont is ebben, amikor a FLASZAK jelentés létrejött. Az Európai Bizottság közleménye a városokról, illetve az a négy hozzájárulás, amit a konzultáció során kaptunk, azok azt mutatták, hogy mindenképpen szükség van egy európai város dimenzió kidolgozására. Erre szükség van, hiszen a városi területek megfelelő fejlesztése elengedhetetlen a jövőnk szempontjából. Azok a kérdések, amelyek felmerülnek, mint például hogyan lehetne egy városi programot valóban kidolgozni Európa számára, mit kell ebbe bele helyezni, és mit kell ezzel el- elérni. Először is szeretném elmondani azt, hogy a város kifejezés eléggé széles értelműen kell, hogy eh, előforduljon, hiszen az, hogy mi egy város, azt nem az Európai Parlament dönti el, hanem mindig a nemzeti eh, politikusok, akik jobban ismerik eh, ezeket a területeket. Viszont amit én nem szeretnék, az az, hogy csak a nagyvárosok számára jöjjön létre egy külön politika nem szeretnék, nem, nem szeretnék ellentétet a vidéki és városi területek között, azok között, ahol az, azok, akik korábban az EFRA körüli ö, vitákat ismerték, azok tudták, hogy ez mennyire rossz hozzáállás. A városok számára létrehozott ö, politika nem lehet ellentétes a vidék fejlesztés politikájával, ezt szeretném kifejteni, Pontosan a városokat övező környék nagyon fontos a fejlesztés szempontjából. Én egy közepesen nagy városból érkeztem, 52 ezer lakosú az a város, és egyrésztről munkahelyeket teremtünk, a környező területekről az emberek munkát találhatnak ebben a városban, vannak kulturális intézmények, iskolák, de nagyon fontos a tömegközlekedés is, de a városi területek határolt, hatá, behatárolt területek például az építési engedélyek szempontjából. Ezért örülnék annak, hogyha Jan Olbricht fogalmát felvennénk, aki azt mondta, hogy itt igazából functional urban areas-ről van szó, vagyis funkcionális városterületekről. területekről. Szerintem fontos az, hogy a városi dimenzió fontos része legyen az európai politikai területeknek. Hogyha úgy tetszik, akkor itt arról van szó, hogy egy urban mainstreaminget hozzunk létre, vagyis ez azt jelenti, hogy minden során, amit teszünk, ahogy a politikát alakítjuk, ahogy mondtam, mindig arra kell gondolnunk, hogy a város egy funkcionális terület. Ez azt is jelenti, hogy újfajta irányítási modellre van szükség a városoknak, ez valóban így van, és ez ugyanaz, amit már az Európai Parlamentben régóta követelünk, sokkal nagyobb beleszólási joggal kell rendelkezniük. Nagyon fontos a véleményük, a szakértelmük, és az európai döntéshozóknak jobban meg kell hallgatni a városok hangjait, már a kezdetektől fogva. Ezért nagyon jó az, hogy ezt a partnerségi elvet a strukturális alapoknál bevezettük. Ez egy nagyon jó példa. A városi dimenziónak figyelem részévé kell válni a bizottság munkaprogramjának is. Hogyha, hogy szükség van-e új jogszabályokra, nos ezt nem tudom, én mindenképpen azt szeretném, hogy ne legyen plusz teher a városok számára. Én azt szeretném, hogyha a városi politika fontos szerepet játszana a brüsszeli fejekben, és ezért, kedves kollégák, nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy Jean-Claude Juncker bizottsági elnök levelében, amit a regionális biztosnak írt, nem szólt egy szóval sem a városokról. Ez nagyon sajnálatos. Nagyon sok politikai terület befolyásolja a városi életet. Mondtam már példákat, például a közlekedés, klíma, védelem, innováció. A városok mindig is fontosak, és ehhez a szektorális megközelítés az az jelenleg, hogy egymás mellett létező kezdeményezések vannak, ez nem igazán jó a városok számára. A parlamentben ezt mi is láttuk, és pontosan ezért az elmúlt periódusban létrejött az Urban Intergroup. Az európai parlamenti képviselők számára is világos az, hogy számos tevékenység befolyásolja a városok mindennapi életét. Egy úgynevezett urban mainstreaming-el valóban szinergiákat lehetne létrehozni. Én el tudom azt képzelni, hogy egyfajta munkacsoport, egy task force jöjjön létre az Európai Bizottságnál, amely a város területekkel foglalkozik. Azt is lehetne mondani, hogy ha lenne egy, például egy városi megbízott, ez is egy nagyon fontos projekt lehetne. Így el lehetne érni azt, hogy a brüsszeli döntések, tehát a döntéseink, tehát amelyek fontosak a városok szempontjából, azok megfelelően mérlegelve legyenek, és nem minden egymás mellett párhuzamosan történjen. Ez, ezt úgy kell elérni, hogy ez ne jelentsen plusz terhet a városok számára. Úgy gondolom, hogy a városokat nem kell túlterhelni, hanem sok teret kell számukra adni. Láthattuk azt korábban, hogy néhány tagállam, és Jan bizonyára emlékszel arra, hogy főként a tagállamok léptek rá a fékre, amikor arról volt szó, hogy a városokat strukturális alapból támogassuk. az operacionális programok nagyon gyakran jobban végrehajthatóak lennének a városokban. Ezen kívül a városi programban cserére is szükség van a városok között. Mindenképpen a városok hálózatát tovább kell fejleszteni, és jobban kell egymással koordinálni. Engedjék meg, hogy lezárjam a hozzászólásomat. Hosszú távú perspektívára van szükség azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk a városok politikáját kifejleszteni, milyen fajta utat kívánunk választani. Nagyobb szinergiát, nagyobb urban mainstreaminget, jobban be kell vonni a városokat, és jobban láthatóvá kell tenni a városi politikát. Ebben az összefüggésben, kedves kollégák, néhányukat már korábban is megismertem, várom már az önökkel történő együttműködést, és úgy gondolom, hogy Jan Abristal sok mindent megpróbáltunk, nem sikerült mindent elérnünk a rendelet kapcsán sem, de szerintem jó úton járunk, és már várom a vitát, és bocsássák meg, hogy ilyen a hangom most, de megpróbáltam most egy olyan dokumentumot önök elé tárni, amelyel szerintem sokat lehetne majd tenni a jövőben. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon jól sikerült azért előadni a a mondandóját a rekedsége ellenére. Gratulálok! Most szeretném megadni a szót az árnyékjelentéstevőknek, Olbricht úr először, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Köszönöm szépen, hogy ilyen kedves szavakkal illette a közös munkánkat a tárgyalások során, és remélem, hogy folytatni tudjuk a városi fejlesztése kapcsolatos vitát a parlamentben, ez az első elem. A második pedig, hogy alá kellene húznunk bizonyos tényezőket, gondolom ez majd megtörténik a végső változatban. A bizottságot, az Európai Bizottságot meg kell kérdeznünk, fel kell tennünk neki a kérdést, mire várnak a városfejlesztési napirendtől. Különböző vélemények készültek különböző szereplők részéről. A nagy kérdés, hogy a városi napirend mit jelent, mit tartalmaz. Ez egyfajta javaslat, vagy iránymutatás, vagy pedig csak egy konzultációs dokumentum. Mi a bizottságnak a végcélja? Van tapasztalataink például a városi mobilitással kapcsolatosan. A bizottság néhány évvel ezelőtt ezt indított el ezt a kezdeményezést a TRAN főigazgatósággal. A városi mobilitással kapcsolatos projektet például nagyon hamar feladták. A kérdésem, hogy mi a végső cél? Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a főigazgatóság nevet váltott, már nem regionális, hanem regionális és városfejlesztési főigazgatóságnak hívják, vagyis a bizottság ezzel deklarálta érdekeltségét a városfejlesztésben. Nagyon világos válaszra van szükség. Az európai városfejlesztési politikát fogjuk létrehozni. Nem csak új jogszabályokra van itt szükség, hanem új prioritásokra. Ebből világosan kiderül, hogy lesz regionális politika, vidékfejlesztési politika, ami a mezőgazdasági politika része, tehát valamiféle politikára a városokkal kapcsolatosan is szükség van. A kérdés, hogy azt várjuk a bizottságtól, hogy a városi dimenziót minden politikában, minden főigazgatóságban érvényesítse, vagy pedig a regionális és városfejlesztési főigazgatóságnál fog ez összpontosulni, és majd ők koordinálják. Egyszerű példa. A az intelligens városok vita, a Smart Cities vita, hogyan folyik a bizottság a Digi Region kizárásával. Lehet, hogy ezt most már megváltoztatták. Ez a Digi Move-ra tartozik ezek szerint, és a kommunikációra, de nem a regionális főigazgatóságra. Most a regionális főigazgatóság városi megnevezést is kapott, és a világossá teendő kérdés. Az urbánus dimenziót minden politikában érvényesíteni kell, ez szükséges volna, de ki lesz ezért felelős? Valami olyan keretet fogunk létrehozni az európai városi politikára, amivel kapcsolatosan nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk támogatni a városokat, hogyan tudunk segíteni nekik, hogy megoldják az előttük álló problémákat. Szerintem ez a vélemény olyas valami, ami elősegítheti ezt a folyamatot a bizottságban úgy érzem, nincsen még erre világos válasz. Nagy elmozdulás történt, a bizottság jelentős lépést tett az RD rendelettel, de egyébként én vagyok a köz tömegközlekedési szakcsoportnak a munkáját én vezetem, és az új stratégiai befektetési alap a városokat is támogatja Juncker úr elképzelései szerint. Talán a városi közlekedéssel kapcsolatosan tisztázást kellene kérnünk, lehet, hogy tévedünk. A bizottság lehet, hogy sokat tesz a városokért, csak nem említi meg összefoglalva. Világos üzenetet kellene közvetíteni a parlament részéről, fontosnak tartjuk a városi dimenziót, egyértelmű struktúrára van szükség a bizottságban, tudnunk kell, hogy ki miért felelős, és azt kellene javasolnunk, hogy az európai városfejlesztési politika egészítse ki a vidékfejlesztési politikát nem csak nagyvárosokra összpontosítva, hanem kisebb, közepes méretű és nagyvárosokra egyaránt vonatkozóan. ez. Köszönöm szépen ezt a feljegyzést nagyon gondosan átolvastam, és gondolom, hogy lehetnek majd konkrét javaslataink is, amelyek majd segítik a bizottság munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Uh, uh okay, India. Okay, uh, we continue with the with the shadows. Uh, do we have uh, a az jelentéstevőkkel folytatjuk. Az ECR-től van-e itt valaki? Mr. Luer is not here. Nincs itt az illetékes, akkor Tomasics asszonyhoz fordulok. Szeretne szólni? Nem. Remek. Okay, we, we continue um, with the... Uh, akkor folytatjuk Martina Michels asszonyjal, aki a gue képviseli. Nem, nincs itt elnézését kérem. A listámat olvasom, ami itt van előttem. Elnézést nem akarta megbántani. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Uh, az előző felszólalókat kiegészítve én is szeretném mindezt hangsúlyozni az ön megállapítását, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a jelentős tevőnek Veszfalasszonynak köszönetet mondjak úgy gondolom, hogy nagyon erős hangot képvisel a, vide- a városfejlesztési politika érdekében. Orbist úrnak is köszönöm, amit elmondott, valóban igaza van. Nagyon sürgető, hogy a városi napirendről beszéljünk, már több éve napirenden van ez. A konzultációs eljárás megindult, az Európai Bizottság ezt elindította, de sürget az a feladat, hogy ezt utó, követéssel folytassuk ezt a munkát. Be kell vonni a városokat minél hamarabb ebbe a folyamatba, amikor új európai uniós ágazati politikákról van szó, hiszen ezekben városi dimenziót kell érvényesíteni. Nem további jogszabályokra van szükség, hanem egy kultúraváltásra, a munkamódszereket tekintve, az Európai Bizottság munkamódszereit tekintve, és ezt azért tartom fontosnak, mert az Európai Bizottság, mint új jogszabályok kezdeményezője, új szakpolitikák kezdeményezője és a források kezelésének meghatározója, nagyon pontosan le kell, hogy szögezze, hogy Európa érdekéről van szó. Az európai népesség 70-80%-a városokban lakik, legalábbis 2050-re ez lesz a helyzet, vagyis erőteljesen kell összpontosítanunk a városi politikákra. Ki kell egészítenem ezt azzal Veszfalasszony számára, hogy egy kicsit aggódom, mert ha megnézzük ennek a főigazgatóságnak a nevét, ugye ezt most regionális és városfejlesztési politikának nevezik, de hogyha megnézzük a küldetéséről szóló missziós levelet, akkor ebben a nyilatkozatban, amelyet Juncker úr írt Kacsunk asszony számára, egy szó sincsen a városfejlesztésről. Sokat beszél a gazdasági növekedésről, de az innováció és a gazdaság motorja ma és különösen holnap mindenképpen a városok lesznek. Tehát, hogyha a gazdasági növekedésről beszélünk, munkahelyteremtésről, a jólétről, ehhez erős városi dimenzióra van szükség. Kecsú biztost szeretném arra sürgetni, hogy a 2015-ös bizottsági munka programot igazítsák ki. Tegnap kiderült, hogy szinte teljesen megfeledkeztek a városfejlesztési politikákról. Ezt nem engedhetjük meg, és azt sem, hogy még egy évet kelljen várni. Dinamikus eljárás indult el a konzultációval. Nagyon sok szereplő Európában arra vár, hogy az Európai Bizottság lépjen, Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy nagyon erőteljes nyilatkozatot kell tennünk a biztos felé, illetve Juncker úr felé, hogy nem akarunk még egy évet elvesztegetni a várakozással, intézkedésekre van szükség, és hogyha sokszintű irányításról beszélünk Európában, akkor a városok, régiók felé kötelezettségünk ezt figyelembe venni, hogy elkezdjük a gyakorlatban is a munkát a városfejlesztési politikákon, az energiahatékonyságon, a fenntartható városi mobilitáson, a, az éghajlatváltozás terén. Nagyon sok a kihívás, itt az ideje a cselekvésnek. Köszönöm. So, thank you very much. Köszönöm szépen. Mrs. Michelle is not Michel asszony nincs jelen, akkor Werner asszonynal folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Westphal asszony az első elképzeléseket. Februárig szerintem sok minden majd még konkrétabb lesz. Számunkra, az zöldek számára a jelentés a jó irányba halad. Mi is úgy gondoljuk, hogy nem csak a kohéziós politika városi dimenziójára kell koncentrálni, hanem egy széles körű megközelítést kell alkalmazni, strukturálisan politikailag, hogy hogyan lehetne a városi politikákat felértékelni, hogyan lehetne egy olyan intézményi keretet létrehozni, amely megfelelő lenne a városok számára. Mindenképpen eh, fel kell értékelni tehát ezt. Néhány konkrét konkrétabb pontot is kiemelnék. Nagyon érdekesnek tartom az ön elgondolásában, hogy a városokat már a korai szakaszba bevonjuk a városi, a, bevonjuk a városokat a, a jogalkotásba. Kíváncsi lennék, hogy konkrétan, hogy mire gondolt. Például Ausztria esetében a szubszidiaritási és arányossági ellenőrzés van, tehát az osztrák parlament már elég korán megvizsgálja azt, hogy mikor kell bevonni az adott területeket. A városok számára nem létezik ez a lehetőség. Kíváncsi lennék arra, hogy ön ezen gondolkodott-e. Mi zöldek néhány elemet szeretnénk erősíteni a jelentésben. Nagyon fontos pontokat említett meg, a bevonást, a diverzitást, a városi-vidéki kapcsolatot. Nálunk a fenntarthatóság kifejezés hiányzik. Úgy gondolom, hogyha már tartalmilag felsorolunk súlypontokat, akkor a fenntarthatóságot is meg kell említeni, főként a városok esetében, hiszen itt vannak rossz és jó példák is. olyan tekintetben, hogy hol, követték, hol követtek fenntarthatósági politikát, vagy hol nem. Tehát ezért úgy gondolom, hogy a fenntarthatóságot mindenképpen meg kell említeni. Ezen kívül szeretnénk, hogyha erősíteni lehetne a partnerség elvét. Hogyan lehetne az új szabályok után, amelyek a legutóbbi ciklusban létrejöttek, hogyan lehetne, és ugye Jean-Claude Juncker előterjesztette a befektetési tervét, és ennek során nem igazán beszéltek a partnerség elvéről, tehát ennek kapcsán kérdezem azt, hogy hogyan lehetne a befektetéseket partnerségi szempontból létrehozni úgy, hogy be lehessen vonni a helyi, loká, a helyi szintet, a különböző szereplőket és a civil társadalmat is. Ez engem mindenképpen érdekelne. Szeretném, hogyha ezt erősítenék, és örülnék, hogyha lenne egy nyilvános konzultáció is, és jobban be lehetne vonni a civil szervezeteket, a, a strukturális politikákban vannak jó kezdeményezések, elnézés az én hangom is egy kicsit így megakad lehet, hogy a klíma miatt van. Tehát vannak jó kezdeményezések, a közösség által vezetett programok, és itt is jobban bevonják a különböző szervezeteket. Ön szeretném látni, hogy mi hatása van ezeknek az új eszközöknek, például az integrált területi befektetés, ezt ön is említette, de itt van például a városi innovatív fellépés is, ez is sokat jelenthetne. Összességében jónak tartom azt, hogy beszélt arról, hogy a városoknak teret kell adni, hogy cselekedhessenek. Ez nem csak politikai szempontból, hanem pénzügyi és anyagi szempontból is kihívás. Bécsi vagyok. Ez egy viszonylagosan gazdag város, és mégis láthatjuk azt, hogy a stabilitási és növekedési paktum milyen hatással járt, tehát mi hatással járt jártak a megszorítások a különböző városi feladatokra, és vannak olyan városok, amelyek eh, integrációval, szociális kérdésekkel, klímaváltozással már nem tudnak foglalkozni, tehát a jelentésben arra is utalni kell, hogy mindenképpen cselekvési, anyagi cselekvési térre, térre van szüksége a városoknak tehát főként anyagi értelemben van szükségük megfelelő térre a városoknak. Ezt, ezeket szeretnénk látni a jelentésben. Köszönjük szépen. Thank you. Um... Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Demant asszonynak. Buongiorno. Jó napot kívánok! A városi dimenzióval kapcsolatosan hallottuk az előadónak az első hangjait. Én ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a városok szerepe, a változás, a kulturális és társadalmi szempontból. Egy javaslatot szeretnék tenni az új városi generációról szóló javaslatot. Én úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni, hogy milyenek a demográfiai változások a városokban, ilyen mai pillanattól kezdve 2050-ig úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felértékeljük, felújítsuk a városoknak a történelmi negyedét, a központját, mert nagyon sokszor ezek gettóvá alakulnak, ahol az emberek nagyon rossz körülmények között élnek. Thank you. Mr. Luer, would you like to take a floor? No. Luer úr, kíván hozzászólni? Nem? Akkor folytassuk a felszólalók listájával. Csikó úr, önél szó. Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a Vejszel asszony jelentését, és nagyon megérintett engem azon képessége, hogy választ adjon minden egyes felmerül témára. Úgy vélem, hogy nagyon fontos kérdés, hogy kihangsúlyozzuk az első aspektust. A lakosság kétharmada városban lakik Európában. Ezt ki kell mondani, mert valamikor azt gondoljuk, hogy hogy ez nem így van, vagy kevesebbnek vejük, és ezzel úgy gondoljuk, hogy szükség van egy egy koordinációra, egy, programa, egy programra, amely kezeli a városi életet. Figyelembe kell venni a változásokat, amivel szembenéznek a városok, a demográfiai változások, régi és új problémák vannak a várossal kapcsolatban. Olyan változások történnek, olyan ö, lakosság koncentrációval kapcsolatos problémák merülnek fel, ahol egyrészt tapasztaljuk, hogy elszegényedés van, másfelől pedig munkanélküliség. Olyan helyzetek alakulnak és olyan gazdasági körülmények alakulnak ki, amelyekben az emberek nem találnak munkahelyeket, és egyre kevésbé találnak megfelelő minőségű szolgáltatásokat egyes városokban úgy gondoljuk, hogy a keresetek egyenlőtlenek, új munkanélküliség alakult ki, és ezért szükség van olyan beavatkozásokra, amelyek minőségi beavatkozások, és azonnali beavatkozások. Ugyanakkor szükség van arra, hogy kihangsúlyozzuk, hogy ez vertikális és horizontális szinten is be kell avatkozni ezekbe a kérdésekbe. A városi dimenzió nem maradhat elszigetelve a regionális politikáktól, a nemzeti politikáktól és az európai politikáktól. Úgy vélem, hogy mindenképpen egy területi összekapcsolódás kell. Én Szardiniáról származom, egy szigetről, és nálunk is elszigetelődés tapasztalható, el vagyunk szigetelődve az országunktól, és ezért másfajta mechanizmusokat kell nálunk a mi esetünkben elindítani, az interneten keresztül, a hálón keresztül, különböző hálózatokat kell felépíteni. Úgy vélem tehát, hogy szükség van arra, mint ahogy már korábban is a régiós szakbizottságban hangsúlyoztam, egy tervet készíteni, és azt alkalmazni. Governance legyen minden egyes szinten. Szükség van arra, hogy legyen egy társadalmi, kulturális, gazdasági elképzelés, amelyik vezérli ezeket a ezeket az intézkedéseket figyelembe véve, hogy a lakosság kétharmadát érinti, annak érdekében, hogy megfelelően ki tudjon alakulni ez az új városi dimenzió. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Etrich úr következik. Köszönöm szépen. Mindig nagy érdeklődéssel hallgatom eh, ezeket a fejtegetéseket. A városok a növekedés motorja, legalábbis így eh, fogalmaztuk ezt meg, és van néhány részlet azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudjuk ezeket a terveket valóságra eh, lefordítani. hogyan lehet ezeket a városokat kohézióra épülő régiókba építeni. Például eh, Birmingham régiójára gondolok, én onnan származom. Különböző politikákra van szükség, szakpolitikákra ezekben a régiókban, a klímaváltozás, szociális kohézió, ezeket említette, és úgy tűnik, mintha ez azért nehézséget ígérne, hiszen ez azt jelenti, hogy eh, mind ezt figyelembe kell vennünk egy városi régió kialakításában, és aki minden irányelvet nem fogad el, az nem kapja meg az EU-s pénzeket. És mi van, hogyha egy térség elfogadja az irányelveket, de a helyi változásokon, választásokon demokratikus eljárással másféle prioritásokat határoznak meg, akkor elveszítik a támogatást? Röviden ki a győztes, az EU irányelv vagy a helyi demokrácia. Thank you, Mr. Van... Köszönöm szépen, Van Nistelrooy úr. Szeretne szólni? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előkészítő munkát. Amikor egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk, ez mindig politikai aktus. Amikor azt tekintem, hogy a puding próbája az evés, és most az új bizottság megkezdte a munkáját, és a horizontális koordináció rendszerében 6-7 alelnök koordinálja ezt a munkát. Tehát az, hogyha ebben az irányban ugrunk egyet közvetlenül, And it's already there. akkor azon kell vitatkoznunk, hogy mi az, amiről már döntöttünk. Vasárnap prédikálunk, hétfőn cselekszünk, mondják ezt hazámban. Coming with it. We have had wonderful... Nagyszerű tapasztalataink voltak a Jessica-val és most ezt megpróbálják az EIB általános megközelítésben érvényesíteni, de ilyenkor hol vannak a városok? Most már hétfő van, cselekedni kell. Hol vannak a városok? Az állami dimenzióba két héttel ezelőtt mutatták be a javaslatokat. Azt hiszem 1200 javaslatot tarva, te, tartalmaz a Juncker csomag, Szerintem kritikusabbnak kellene lennünk a partnerségi alapelvekkel kapcsolatosan, és azzal kapcsolatosan, hogy hogyan működik ez a sokszintű kormányzás. A gyakorlat mi a valóságban? Ezt is meg kell vizsgálnunk. Hogyha a következő hónapokban dolgozunk ezen a jelentésen, és szavazni szeretnénk róla, akkor azon is gondolkodnunk kell, hogy mind kell változtatnunk. Ez eh, nagyszerű változás eh, a változás a városok számára, és szerintem ez az utóbbi időszaknak egy nagy eredménye, és ragaszkodnunk kellene hozzá. Köszönöm szépen, Bioa úr. Nem tudom, hogy jól mondtam meg ki a nevét. Brios. Köszönöm szépen, elnök asszony, egy kicsit disszidens, diszonáns lesz az én hozzászólásom. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió minden elfoglalkozik, és olyan kérdésekkel is foglalkozik, amelyekhez semmi közük. Én úgy gondolom, hogy a regionális politikák a négyes cég alapján a a tagállamokkal együtt működés alapján kell, hogy dolgozzanak a Lisszaboni szerződés szerint. Ugyanakkor hogy gondolja az Európai Unió, hogy városi politikát fog folytatni, akkor is, hogyha van az esetben, hogyha látjuk, hogy a városok között, a különböző városok között óriási eltérések vannak európai politikákról beszélünk, ugyanakkor nem tudunk olyan városi politikákat alkalmazni az országok, a nemzetekben, amelyek megérdemlik ezt az elnevezést. Például nálunk Franciaországban nincsenek korrekciós korrekciós mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket a különbségeket, amelyek a különböző városok között felelhetőek, ezek csökkenjenek az államok sem tudják ezeket a feladatokat ellátni, különböző nehézségeknek néznek szemben, és nem tudják kezelni ezt a kérdést a különböző gazdasági fejlődés, fejlettségek és gazdasági helyzetek miatt. Nekünk, ahol én lakom, biztosíthatom önöket, hogy nincs szükségünk egy olyan politika, egy olyan tervre, amelyik olyan, amelyet olyan emberek készítenek, akik távol vannak tőlünk, akik nem ismerik a mi területünket és a mi problémáinkat. A város és a megye Franciaországban olyan egységek, amelyek ezeket a kérdéseket tudnák kezelni, amennyiben megkapnák rá a lehetőséget. Sajnálom, én úgy gondolom, hogy nem koordinálni kell a városok fellépését, hanem egy integrált fellépés kell, figyelem, de alulról jövő kezdeményezés kell, hogy legyen, olyan, olyan emberek kellenek, akik ezeket a terveket kidolgozzák, akik ott élnek és ismerik a helyi valóságot önök tudják, hogy vannak eh, választott képviselők eh, az önkormányzatokban, akiket megválasztották, olyan emberek tehát, akik képesek arra, hogy ilyen vagy olyan politikákat alkalmazzanak és elindítsanak a különböző városokban. Veszfál asszony azt mondja, hogy fel kell tenni a kérdés. Én úgy gondolom, hogy ez az elv ellentétes a szuverenitás elvével. Az Európai Uniónak nem szabad felülről eh, parancs parancsolni ennek vagy annak a városnak, vagy ráerőszakolni egy olyan politikát, amely talán nem felel meg annak a, a városnak a helyzetével. Ilyen kritikákat szerettem volna megfogalmazni ezzel a politikával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Malet is asszony, öné a szó. Köszönöm szépen teljes mértékben támogatom azt, hogy szükség van arra, hogy specifikus városi politikát dolgozzunk ki. Nagyon nagy problémára hívták fel a figyelmet a bizottsági ülésen legutóbb, amikor az előkészítő cselekvésekről volt szó a 2014-20-as kohéziós politikai programokra nézve tagállami szinten, a prezentáció során hangsúlyozták, hogy az operatív programokban, a stratégiai dokumentumokban, amelyeket a tagállamok írnak, nem sok szó esik a városfejlesztési politikáról. Ez nagy probléma, ez volt az egyik nagy kérés a rendeletben, hogy szükség van a várospolitikára, és Lengyelország volt a pozitív példa, és aztán stratégiai dokumentumok készültek, ilyen stratégiai dokumentumok, és a, az intelligens specializációra nézve 2016 a határidő. Jó volna megkérni a tagállamokat, hogy bővítsék ki stratégiai dokumentumaikat, és valóban vegyék figyelembe ezekben a dokumentumokban a városfejlesztési politikát. Most, amikor az intelligens specializációsra kell felkészülni 2015 végéig, jó volna arra, hogy szentelhetnének időt, hogy nemzeti városfejlesztési politikát építsenek ki, partnerségi elven alapulva. Ezzel teljesen egyetérek a dokumentum minőségének javítása érdekében ezt érvényesíteni kell, és még van egy kis időnk, hogy ezen változtassunk, és ezt is érvényesítsük a stratégiai dokumentumban. Hangsúlyozni kell, hogy a cél nem feltétlenül az, hogy meghatározzuk a tagállamok és a városok számára a szakpolitikákat, hanem hogy segítsük a városokat. Nem az az elképzelés, hogy diktáljunk számukra, hanem hogy segítsünk nekik, hogy jobb életfeltételeket teremtsenek. Ezt támogatnunk kell minden erőnkkel. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm szépen, Vosz úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, szerettem volna bemutatni, hogy hogyan látom én a dolgokat. Jól tudom, hogy eh, milyen fontosak a városi politikák, és szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy eh, városi politika, de ugyanakkor, ahogy az előadó rámutatott, és más kollégák is, ezt nem szabad, hogy a vidékek, vagy az alacsony népsűrűségű területek elnéptelenedéséhez vezessen. Mi de rámutattunk mindig, hogy egyre több a városban lakó ember, és hogy rá szeretnék mutatni arra, hogy ez a jelenség a kis és középvárosok elnéptelenedésével jár. Ez a jelenség ugyanakkor nem homogén, de tudnunk kell, hogy az elvárásodásnak az eredménye az, hogy nagyon sok helyen falvak és kisvárosok elnéptelenednek. Ez lenne az első megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy harcolni kell az aszimétriák ellen, és mindenképpen meg kellene szüntetni a különbségeket. Különben a politikánknak az lesz a következménye, hogy egyre inkább csak kihangsúlyozza ezt a különbséget. Igen, oda kell figyelni például az óvárosokra, a városközpontokra, amelyek elgettosodnak, nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyenek ilyen társadalmi káros következmények, ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy a városmagok ne szívják el a környező kisvárosokból, falvakból a lakosságot. Tehát ezzel a feltétellel szeretném támogatni az előadót, mert rendkívül érdekes módon rámutatott a legfontosabb jelenségekre, azok azokban a városokban, ahol egyre többen laknak. Nagyon szépen köszönöm. Csá, Madame Bressa. Köszönöm szépen, Bressa asszony, öné a szó. Thank you, uh, Madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vorrei uh, fare alcune poche Szeretnék néhány megjegyzést tenni, és uh, elnézést kérek a kolléganőmtől, mert nem sikerült időben megérkezem, és nem hallottam a hozzászólását. A brüsszeli közlekedés miatt. Az első megjegyzésem, amelyik a dokumentum elolvasása után eszembe jutott, az az, hogy a válság során úgy tűnt, hogy a vidék kevésbé szenvedtem meg a válságot a városokhoz képest. Ez talán megmutatja azt, hogy mennyire fontos a városokra vonatkozó egységes politika. Ugyanis ahhoz, hogy kilábaljanak a, város, a városok a válságból, egy megfelelő egységes szakpolitika szükséges. Többen rámutattak arra, hogy eltérő helyzetek vannak vannak óriási, kiterjedt városok, igen összetett és nagy vonzáskörzettel, ezek a nagy metropoliszok, ahol teljesen más körülmények vannak. Figyelembe kell venni ezeket a vonzáskörzeteket is, amelyek jogilag nem tartoznak a nagyvárosokhoz, de erős függőségben vannak Brian úrnak mondanám, hogy ha ők úgy gondolják, hogy nincs szükségük az európai politikákra, akkor ne használják, hogyha őknek meg, nekik megvannak az eszközeik hozzá, és akarják, akkor tegyék, ahogy szívük diktálja. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyenek koordinált politikák, és megfelelő irányelvek, ugye, ahogy az Európai Unió rámutat nagyon fontos tehát, hogy odafigyeljünk azokra a kisvárosok, falvakra, a vidékre, amelyek a városok környékén van. Oda kell figyelni, mert például a mezőgazdaság a városok körül az rendkívül fontos és egyre nagyobb szerepet játszik, és lehet, hogy megfelelő politikákkal ez még jobban eh, erősíteni lehetne, arra szeretem felhívni a figyelmet, hogy különböző városok vannak, különböző helyzetek vannak. A mezőgazdasági politikáknál is például oda lehetne figyelni, hogy a városok környékén lévő mezőgazdasági területeket hogyan lehetne a legjobban kiaknázni, a legrentálisan eh, felhasználni. Oda kell figyelni tehát a különböző helyzetekre, és oda kell figyelni azokra a területekre, ahol a válság a legerősebben eh, jelentkezett. Én úgy gondolom, hogy a városok környékén megerősítve a mezőgazdasági termelést, a vidéket, az egy nagyon nagy segítség lett a városoknak is, úgy vélem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy nem szabad a várost úgy elképzelni, mint egy különálló egység a környékétől. Tehát össze kell kapcsolni a politikákat, ez mindig így van, és figyelembe kell venni. Még egy utolsó megjegyzésem lenne, a kohéziós jelentést olvasva, majd utána a kohézióról szólva árnyékjelentést tévőként azt akkor is el fogom mondani, az új országokban a fejlődés nagyon a, a fővárosokra koncentrálódott, a többi eh, városra nem figyeltek, ezek kimaradtak a fejlődésből, arra nem jutnak európai források. Tehát egy olyan városi politikát kell alkalmazni, amelyik nem csak a legfőbb városokra korlátozódik, hanem figyelembe veszi a kis városokat is, amelyikben nagy lehetőségek vannak, ugyanakkor ott nagyon fontos problémákkal szembesülnek. Például olyan városokban, ahol leállt a nehézipar, és új lehetőségek után kell nézniük. Mert az az ipar, amelyik addig eltartott az egész térséget, egyszer csak megszűnt. Ezekben a városokban a szolgáltatásokat kell fejleszteni, és a körülményeken kell javítani, különben ezek a városok, kisebb-nagyobb városok el fognak tűnni, a lakosság el fog költözni olyan városokban, ahol jobbak a körülmények nagyon sok helyütt azt a tendenciát látuk, hogy a főváros magához szippant mindenkit és minden lehetőséget. Erre oda kell figyelni. Köszönöm. Mr. Polch. Köszönöm szépen, Polcsak úr, ön kívánt még szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam. Bresszó asszony, illetve más kollégák hozzászólásával értek egyet. Úgy gondolom, hogy a bevándorlás hatása, ha hattuk az előrejelzéseket, és úgy gondolom, hogy ez főként a vidéki területekre lehet káros. Hogyha ezek a migrációs hullámok valóban megtörténnek, az számos szociális problémát hoz magával a elnéptelenedett területeken. Szeretném, hogyha a jelentés készítő az ilyenfajta migrációs hullámokra is koncentrálna, koncentrálna arra, hogy a népesség vándorol. A cseh köztársaságban is érezzük ezt a problémát. A statisztikai adatok még nem annyira súlyosan mutatják ezt a problémát, de ez megváltozhat az elkövetkező tíz évben. Valószínűleg sokan el fognak költözni vidéki területekről a városokba, és ez katasztrofális hatással lehet a mezőgazdaságunkra. Tehát mindenképpen fel kell készülnünk az ilyenfajta váltásra. Persze nem kívánom megkérdőjelezni a városok jelentőségét, de koncentrálnunk arra is, hogy ilyenfajta migrációk is lehetségesek. Köszönöm szépen, Vort asszony! Köszönöm szépen! Anglia északnyugati részét képviselem, ahol Liverpool és Manchester nagyvárosai találhatóak, de vannak vidéki területek ismét Cambria, és a vidéki és a tengerparti terület, nem csak arra kell gondolnunk, hogy a város, a nagyvárosokat jelenti, de ez lehetnek kisebb városok is, és ebbe beletartoznak a, a kisebb városok is, mezővárosok. Gondolni kell arra, hogy vannak olyan területek, kis területek, kisvárosok, falvak, amelyek ugyancsak előnyét érvezik az európai befektetésnek, az európai politikáknak. Az a feladatunk, hogy biztosítsuk azt, hogy a helyi hatóságok, a vezetők, a magánszektor is összefogjanak, és együtt hozzák létre ezt a befektetési csomagot, és elérhessük azt, hogy a választókerületünk valóban előnyét élvezze ezeknek a programoknak. Manchesterben és Liverpoolban sikerült fejlődnie a különböző alapokból, és a vidéki területek számára is fontos nálunk az, hogy fejlődésen például Kambriában jártam, pénteken beszéltünk erről a befektetési lehetőségről, és nagyon fontos az, hogy a szélsőséges, a periférián lévő területekre is koncentráljunk, Azt szerettem volna elmondani, hogy az a választókerület, amelyet én képviselek, mind a periférián lévő terület, mind pedig a városok, azt szeretnék, hogyha a regionális fejlesztési pénzeket megfelelően használnák fel, és hogyha a megválasztott képviselőik azon lennének, hogy ezek a pénzek a megfelelő helyre kerüljenek. Elnök, köszönöm szépen, Krea asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szerettem volna hozzászólni, mert most már lassan lezárul ez a vita, és más irányba terülődött a vita. Szeretnénk a városi politikáról egy jelentést írni, és ez helyes is, hiszen pontosan rámutatunk a problémákra, rámutatunk arra, hogy van egy régió főigazgatóság, és egy, ez kell egy városi főigazgatóság is. Hogyha a szabizottság úgy gondolja, hogy majd a vidéki területekről is írni kell egy jelentést, vagy úgy gondolja, hogy a városi és vidéki területek között erősíteni kell az együttműködést, akkor írhatunk arról is egy jelentést, de most a városi politikákkal foglalkozik. Ezért nagyon fontos, hogy városi politikákra koncentráljunk. A városoktól azt várjuk, hogy mérhető hozzájárulást tegyenek a klímavédelemhez, hogy mérhető hozzájárulásuk legyen a kutatáshoz, innovációhoz, hogy mérhető hozzájárulásuk legyen a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Ezek olyan kérdések, amelyek itt lebegnek, viszont nincsen igazi válasz ezekre az Európai Bizottság részéről, hogy mit, mit is gondolnak a városi dimenzió alatt, mire gondolnak ennek kapcsán. Úgy gondolom, hogy ki kell ragadni ezeket a dolgokat, és ezeket ösztönözni kell, hogy a következő négy évben itt elérjünk valamit. Úgy gondolom, hogy koncentrálni kell erre, és a jelentés készítőjét támogatnám abban, hogy folytassa az eddigi munkáját, és minden más dolog bizonyára lesz majd egy jelentés a demográfiai fejlődésről is, hiszen ez egy rendkívül fontos probléma, és a területek elnéptelenedése az Európai Unióban, ez egy rendkívül érdekes téma, és még jelentős is a városok, illetve a vidéki területek fejlődése szempontjából is, de úgy gondolom, hogy Westphal asszony jelentése kapcsán tényleg csak is a városi politikára kellene koncentrálnunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hedman úr. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, myślę, że problem Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, e, tisztelt képviselők. A városi politika kapcsán én úgy gondolom, hogy a probléma az abban áll, hogy mindenki, aki ma felszólalt, azoknak igaza van, de úgy gondolom, hogy jó eszközöket tudunk létrehozni a városi politika fejlesztéséhez, és kell is egy ilyen politika, egy horizontális politikát kell létrehozni, és ezt minden más területen is alkalmazni kell. A definíciója Albrecht úrnak, amit elmetettek, vagyis az hogy egyfajta funkcionális definíció legyen, ez nagyon fontos. A városok nem egyfajta szigetet jelentenek, nem tudnak egymástól elkülönül után működni, hogyha a városokról beszélünk, akkor mindenképpen a növekedésre kell koncentrálni, és azt kell, hangsúly, ezt kell hangsúlyoznunk, és többször is szó volt erről, hogy ennek összekapcsolhatónak kell lennie a városokon kívüli területek fejlesztésével. az önkormányzatoknak együtt kell egymással dolgozniuk, a városok lakóinak tudniuk kell kommunikálniuk a környezettel, itt a munkahelyekről van szó, a lakhatásról van szó. Nagyon nehéz definiálni most már egy várost, vagy egy városi területet. A kulcs ehhez a funkcionalitás, és hogyha ezt pragmatikusan közelítjük meg, akkor megfelelő feltételeket kell szabni ahhoz, hogy helyi szinten is sikerüljön jól együttműködni, és hogy ebből valóban előnyöket tudjunk szerezni. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom ezeket a pontosításokat. A regionális politika nem a régiók politikája, a régiók számára készülő politika. A városfejlesztési politika nem a városok politikája, hiszen a városokhoz nem akar senki hozzányúlni. Ez teljesen nagy félreértés. Ez a városok számára épülő politika azt célozza, hogy hogyan tudjuk támogatni a városokat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy motiváljuk a tagállamokat, a kormányokat arra, hogy nagyobb függetlenséget és döntéshozatali hatáskört adjanak a városoknak. Az Európai Unió készteti arra a tagállamokat, hogy nagyobb teret adjanak a, ta- a városoknak. Ez az európai politika, és nem pedig az, hogy a városok szintjén beavatkozzanak, hiszen ez a szubszidiaritást sértené. Köszönöm szépen! A bizottság tagjait kérdezem, szeretnének-e szólni? Úgy látom nem. Köszönöm szépen. Akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót, hogy mutassa be a bizottság véleményét. Vladislav Viszkort úr van a körünkben, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a Regi szakbizottságnak ezt a vitát. Nagyon nagy figyelemmel hallgattuk a mutatását és a vitát is. Most van folyamatban eh, a nyilvános konzultáció összefoglalásának a, a közzététele. Júliusban indult el a konzultáció egészen szeptemberig. Ebből nagyon gazdag anyag keletkezett, több mint 220 véleményt kaptunk, a tagállamok több mint fele megosztotta velünk gondolatait, tehát megkaptuk ezeket a véleményeket, illetve különböző intézmények és különböző szervezeteknek a véleményét is, beleértve az a Régiók Bizottságát, a Szociális és Gazdasági Bizottságot, és nagyon kíváncsian várjuk az önök jelentését is. Mivel jelenleg még nem zártuk le a nyilvános konzultáció eredményeinek elemzését, azért már látjuk, hogy világosan kibontakozik az az igény, hogy többet kell tenni annak érdekében, hogy jobban felkészüljünk arra, ami, amit tőlünk várnak. Ez alatt mit értek? Nagyon sokan megemlítik, hogy az Európai Uniós politikáknak lehet ellentmondásos hatása a városok életére, és vita folyik arról is, hogy hogyan lehet jobban figyelembe venni a városok szükségleteit a szakpolitikák kialakításában. És aztán a módszerek kérdése is felmerül. Jó módszereink vannak-e, olyanok, amelyek alapján figyelembe tudjuk venni ezeket a tényezőket, amikor a szakpolitikai kezdeményezések stratégiai hatás tanulmányát végezzük el. Ezeket a tényezőket is figyelembe kell venni ebben a gyakorlatban. Ezért szeretnénk többet tudni erről, vagyis hogy hogyan tudunk hogyan tudjuk jobban elemezni a városokra gyakorolt hatását ezeknek a politikáknak. Az is világos volt a nyilvános konzultációból, hogy több koherenciára és koordinálásra volna szükség a különböző szakpolitikák között. Hallottuk, Olbricht úr is említette, és mások is, ezt a, az igényt, és ezt komolyan is vesszük, például a szolgálatközi csoport a városfejlesztése is e célból jött létre, és így lehetőséget kapunk már egy korai szakaszban arra, hogy egyeztessünk ezekről a kérdésekről, és elkerüljük az egyes, egymásnak ellentmondó hatásokat. Ha már megemlítették a régió és városfejlesztési főigazgatóság nevét, ez nem csak kozmetikai változás, hanem a bizottság valós elkötelezettségét jelzi, hogy mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy a városi dimenzió is érvényesüljön a politikákban, és a szükséges munkát el is fogjuk végezni, tájékoztatni fogjuk ezt a szakbizottságot a munka haladásáról, Végül pedig még hangsúlyoznom kell, hogy nagyon gondosan elemezzük majd a, az önök jelentését, és majd vissza is jövünk a bizottságba, hogy ezt megvitassuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you. Köszönöm. Természetesen nyomon követjük majd a bizottság erőfeszítéseit és lépéseit hiszen a munkánk fontos része, hogy saját kezdeményezésű jelentéseket készítsünk. Remélem, hogy a mai vita is hozzájárul ehhez, és hasznos lesz a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő számára a jelentés összeállításában. Ez majd februárra készül el, és reméljük, hogy következő éves majd a mi jelentésünk is elkészül. Westfál asszony, tessék. Köszönöm szépen, rövid leszek. Úgy gondolom, hogy eh, a vita hosszúsága azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. Hadd mondjam el őszintén, hogy mit gondolok. Én nagyon sajnálom, hogy nem tudott minden kolléga itt lenni eh, a vita elején, de számomra is a szabadság számára is az a fontos, hogy eh, soha sem legyen, ne legyen egyáltalán egyfajta ellentét a vidék és a városi terület között. Arra van szükség, hogy egymással együtt tudjanak dolgozni. És úgy gondolom, hogy mindenki, aki az Európai Uniót ellenzi, ők próbálják a városokat és a vidéket egymástól elválasztani. Mindegy, hogy milyen nagyságról van szó a várok esetében, itt nem a nagyvárosokról van szó, itt a kisebb vagy közepes méretű városok is ugyanúgy szó van, de a városok a motorjai az adott régióknak. A vidéki terület is profitál a városokból, és pontosan erről van szó. Ahogy eh, Jan is elmondta, itt az a lényeg, hogy a városok függetlenül a nagyságuktól, hogy csak 3000 lakosuk van-e, ezek is lehetnek városok, mert eh, a régiók dönthetnek arról, hogy ezek városok, tehát nem mi döntünk arról, hogy melyik város a város. A városoknak a jövőben meg kell kapniuk a lehetőséget arra, hogy mindenfajta fejlesztési eszközt megkaphassanak. Pont ez, a, ez az a vita, amiről beszéltünk a legutóbbi strukturális fejlesztési alapok kapcsán. A tagállamok azok, voltak azok, akik mindig azt mondták, hogy mi ezt nem akarjuk, viszont mi az Európai Parlament részéről, mi azt szeretnénk, hogyha a városok megkapnák ezeket az eszközöket, akár használják ezeket, akár nem, ezeket majd ők döntik el, de a lehetőséget magát meg kell nekik adni. Ezért van ez a jelentés, és a vitából is látszik az, hogy ez egy nagyon fontos jelentés. Úgyhogy fogjuk majd ezt kialakítani, ezt majd a következő ülésen megmutatjuk az árnyékjelentéstevőkkel. Szerintem jó lesz ez a jelentés, és ez mindenképpen előrelépést jelent majd a városok számára az Európai Unióban. Köszönöm. Thank you, thank you very much. It was a... Köszönöm szépen, nagyon jó volt ez a végszó. Nagyon jó volt ez a vita is ma, és sok sikert kívánok a munkájához. Második fő napirendi pontunk a ma délelőtt folyán ismételten egy eszmecsere lesz, egy saját kezdeményezésű jelentésről. Minden három évben az Európai Bizottság kiadja a kohéziós politikáról szóló jelentését. Ez a jelentés visszatekint a korábbi kohéziós politikákra 2007 és 2013 között. Úgy tűnik, hogy a kohéziós politikának sikerült a közkiadások csökkentését ellensúlyozni, viszont továbbra is nagyok a regionális különbségek. A 2014-2020 közötti politika kapcsán fel kell vázolni azt, hogy a nagy infrastruktúrális projektekről hogyan lehet áttérni az energiahatékonysági projektekre, vagy a KKV-kra, a munkahelyteremtésre. Dolcs Tamás kollégánk fogja ma a jelentését előterjeszteni, illetve az első gondolatait ezzel kapcsolatban, és valószínűleg majd májusban lesz erről a szavazás. Közünkben vannak a DG Regio, illetve a DG Employment részéről az Európai Bizottság képviselői, a DG Regio Rubianes asszony képviseletében, a DG Empl pedig Koleva asszony képviseletében, és most meg is adom a szót Deutsch úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Bizottság kohéziós jelentései fontos dokumentumok. Fogalmazhatunk úgy is, hogy mérföldkövek a kohéziós politika történetében a two thousand and ten novemberében megjelent ötödik kohéziós jelentésben fogalmazta meg az európai bizottság a two thousand and fourteen utáni kohéziós politikával kapcsolatos elképzeléseit. a jelentés nyomán hosszú tárgyalásokat követően two thousand and fourteen januárjától alapvetően megváltozott átalakult az unió kohéziós politikája. a most az asztalunkon fekvő hatodik kohéziós jelentés a korábbiakhoz hasonlóan fontos dokumentum. úgy gondolom a hatodik kohéziós jelentés kiváló alkalmat nyújt arra hogy megújtsuk a kohéziós politikát hogy új lendületet adjunk az uniós kohéziós politikának. az európai unió működéséről szóló szerződés one hundred and seventy five cikke előrja idézem a bizottság három évente jelentést nyújt be az európai parlamentnek a tanácsnak a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a gazdasági, társadalmi és területi kohézió elérése terén megvalósított előrehaladásról. A Regionális Fejlesztési Bizottság mai ülésén megkezdjük az eszmecserét az Európai Parlament hatodik kohéziós jelentéssel kapcsolatos álláspontjáról. A hatodik kohéziós jelentés a regionális politikát a rendkívül káros hatásokkal járó gazdasági és pénzügyi válság fényében vizsgálja a kohéziós politika elemzésének a szempontrendszerét szorosan az európa two thousand and twenty stratégia céljainak eléréséhez köti. a kohéziós politika nélkülözhetetlenségét egyértelműen bizonytja ahogyan a politika hozzájárult a válság súlyos negatv hatásainak enyhtéséhez. számos tagállamban az európai strukturális és befektetési alapok a befektetések finanszrozásának legfontosabb forrásává váltak hiszen a tagállamok a közberuházásokat voltak kénytelenek csökkenteni a költségvetési hiány mérséklése érdekében. a kohéziós politika nélkül a válság negatv következményei még puszttóbbak lettek volna. a kohéziós politika kézzelfogható pozitv eredményei ellenére a válság lelasstotta sőt megálltotta a konvergencia folyamatát a munkanélküliség jelentősen nőtt minden régióban de különösen a kevésbé fejlettekben. a válság káros hatásai tovább neheztik az európa two thousand and twenty stratégia céljainak elérését azonban a kohéziós politika a legfőbb uniós szintű befektetési politika a gazdasági társadalmi és területi kohézió megvalóstására ezekhez a célokhoz is jelentős mértékben tudott hozzájárulni. Kedves kollégák, mindezek alapján két fontos eh, megállapítással szeretném kezdeni a jelentésemet. Ezekre kívánok fókuszálni a munkám során. Először is véget kell vetnünk a likviditással kapcsolatos visszatérő problémáknak, amennyiben szeretnénk újraindtani a növekedést. A 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozóan ismert a szám twenty three four milliárd eurós kifizetési hátralék keletkezett mely aláássa a kohéziós politika hatékonyságát hitelességét és fenntarthatóságát. a kohéziós politika nélkülözhetetlen jellegét bebizonytotta a válság hatásainak mérséklésében játszott szerepe és alátámasztja az európa two thousand and twenty as stratégia céljainak eléréséhez való hozzájárulási kapacitása is a fizetési hátralék visszatérő problémája gátolja a programok eredményes megvalóstását további terheket jelent az államháztartások és a végkedvezményezettek számára. a two thousand and seven two thousand and thirteen as időszakból származó fizetési hátralék mellett a two thousand and fourteen two thousand and twenty as operációs programok elfogadásának és implementációjának csúszása is súlyos költségvetési hatásokkal jár és tovább rombolja a kohéziós politika hitelességét. a költségvetési fegyelem nem csupán azt jelenti hogy fegyelmezetten és lelkiismeretesen szabályosan és hatékonyan használjuk fel a közpénzeket hanem azt is kell hogy jelentse hogy időben kifizetjük a számlákat. a második fontos megállaptás amit szeretnék hangsúlyozni hogy meg kell erőstenünk a kohéziós politika eredeti szerepét mely a gazdasági társadalmi és területi kohézió előmozdtása minden uniós régióban különös tekintettel a kevésbé fejlett régiókra. a kohéziós politika céljai értelemszerűen fejlődtek az idők során ahogy a politika egyre szorosabban az unió éppen aktuális átfogó stratégiájához kötődött. érezhető azonban az a tendencia mely a kohéziós politikát csupán az európa two thousand and twenty as stratégia céljainak elérését szolgáló eszköznek tekinti. általánosságban ez a tendencia jellemzi bizonyos mértékben a hatodik kohéziós jelentést is bár van néhány utalás arra a jelentésben hogy a kohéziós politika eredeti szerepét a fejlődésbeli különbségek csökkentését fent kell tartani. szeretnék nagyobb hangsúlyt helyezni a kohéziós politika ezen eredeti céljára és biztostani hogy az unió aktuális átfogó stratégiájához való hozzájárulás összeegyeztethető marad a regionális különbségek csökkentésével hangsúlyozni kell hogyan tudunk a kohéziós politika szerződések által meghatározott céljai természetükből kifolyólag hozzájárulni az eu two thousand and twenty as stratégia intelligens befogadó és fenntartható növekedési célkitűzéseihez. egy további fontos kérdésnek tekintem melyet szeretnék alaposabban körbejárni a jelentésemben ez a kérdés pedig nem más mintsem a kohéziós politika jövője. fontos feladat hogy jól körbejárjuk a kohéziós politika és az éppen egy hete ismertetett juncker terv kapcsolatát. a várhatóan two thousand and fifteen közepére felálló stratégiai beruházások európai alapja egy three hundred and fifteen milliárd eurós beruházási terv a gazdasági fellendülés a munkahelyteremtés előmozdtására a versenyképesség támogatására az infrastruktúra javtására. a kohéziós politika igen hasonló célok előmozdtását segti hasonló nagyságrendű three hundred and twenty five milliárd eurós költségvetéssel a two thousand and fourteen two thousand and twenty as időszakra a juncker tervhez való kapcsolódása tehát meghatározó lesz. tisztában vagyok vele hogy a two thousand and fourteen two thousand and twenty as kohéziós politika megvalóstása alig kezdődött meg és máris problémákkal szembesülünk a programok lassú elfogadása miatt ezért lenne okunk csupán a two thousand and fourteen two thousand and twenty as kohéziós politika megfelelő implementációjára koncentrálni. nem veszthetjük azonban szem elől hogy two thousand and nineteen meghatározó év lesz hiszen egy új parlamentnek és egy új európai bizottságnak kell foglalkoznia az eu two thousand and twenty as stratégia befejezésének, kiteljesítésének a kérdésével. Ennek az új parlamentnek és bizottságnak kell foglalkoznia a kezdődő új MFF-fel, többéves költségvetési kerettel, a 2020 utáni kohéziós politikával, hogy csak néhány fontos feladatot és kihívást említsek a súlyos időbeli korlátok fényében szeretném a kollégákat arra buzdtani hogy már most kezdjük meg a közös gondolkodást a two thousand and twenty utáni kohéziós politikáról. meggyőződésem szerint az egyénekből felépülő közösségeket kell a two thousand and twenty utáni kohéziós politika középpontjába álltani hogy az egyén jólétére éptve valóstsuk meg az egész közösség jólétét tekintettel arra hogy a hatodik kohéziós jelentés rendkvül átfogó dokumentum több egyéb téma is van, amelyekre szeretnék kitérni majd a jelentésemben. Egy ilyen terület az eredményorientáltság erősítése, annak biztosítása, hogy a beavatkozások valóban minőségiek, és a kohéziós politika tényleges, kézzelfogható eredményekhez vezet, és pozitív, indirekt, túlcsorduló hatásai vannak egyéb politikaterületeken is az európai parlament számára különösen fontos a rálátás arra a folyamatra ahogyan az európai strukturális és befektetési alapok kapcsolódnak a felelős gazdasági kormányzással kapcsolatos rendelkezésekhez. a parlament túlnyomó része kritikus a makrogazdasági feltételesség elvének minden strukturális alapra való kiterjesztését illetően. ennek megfelelően teljes transzparencia szükséges azokban az esetekben amikor bármilyen forrás felfüggesztése forog kockán minden releváns politikai szereplőnek tisztában kell lennie azzal hogy a parlament elvárja a megfelelő időben történő információcserét és kommunikációt ebben a tekintetben is. a foglalkoztatás kérdéskörének is szeretnék nagy figyelmet szentelni a jelentésemben. a foglalkoztatás elválaszthatatlanul kötődik a kkv k a fiatalság az oktatás és a befogadó növekedés témaköréhez biztostanunk kell hogy a kohéziós politika által biztostott eszközöket a lehető legjobban használjuk a foglalkoztatás elősegtése a munkahelyteremtés érdekében. kedves elnök asszony tisztelt kollégák meggyőződésem hogy új lendületet kell adnunk a kohéziós politikának a two thousand and fourteen two thousand and twenty as új programozási időszak kezdetén. csak gy tudjuk biztostani hogy maximálisan kihasználjuk a kohéziós politikában rejlő lehetőségeket, csak így tudjuk garantálni, hogy minden európai strukturális és befektetési alapok által társfinanszrozott befektetés kézzelfogható, konkrét hatásokat eredményezzen. Érdeklődve várom a kollégák véleményét a hatodik kohéziós jelentéssel kapcsolatban most, amikor megkezdjük ezt a konzultációt, és természetesen nagyon nagy bizalommal fordulok az előttünk álló hónapok közös munkájához. Köszönöm a lehetőséget. Thank you. Thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen ezt az előadást, és most megadom a szót az álnyék jelentéstevőknek. Először Bresszó asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy előzetes megjegyzésem lenne, miután meghallgattam, amit kollégánk elmondott. A kohéziós politika egészen a válságig garantálta a különbségek csökkenését Európában, tehát kiegyenlítette a különbségeket, akkor is, hogyha megmaradtak ezek a különbségek, és ezek jelentősek is. A, kér, a helyzet az az, hogy 2008 után megváltozott a helyzet, a különbségek a régiók között egyre inkább távolodnak, és még nem kaptuk meg az összes adatot a válság időszakáról. Ennek következtében a Európa 2020-as célok egyre távolabb kerültek nagyon sok paraméter szerint. Másodszorban, korábban is megtettem ezt a megjegyzésemet, a válság jobb nagyban érintette a városi térségeket, és a vidék viszont sokkal jobban ellenállt a válság hatásainak. Ez azt jelenti, hogy az új kohéziós politikáknak erősen kell hatni annak érdekében, hogy a városi térségek felkapaszkodjanak. A harmadik megjegyzésem, volt egy jó hatás az iskolázottság, illetve a kutatás kérdésében, ugyanakkor mindezek néhány térségre koncentrálódnak, főleg ami a kutatást, fejlesztést illeti. Semmi nem mutat arra, hogy az innováció kiterjedne más térségekre is, ahol eddig nem volt. És erre is oda kell figyelni az új kohéziós politikák kidolgozásánál. Nincsen sok további megjegyzésem, ugyanakkor a kolléga rámutatott arra, hogy a válság a legtöbb országban arra kényszerítette az államokat, hogy csökkentsék a befektetéseket, és ez alapvetően azt jelenti, hogy nagyon sok térségben a kohéziós politikával kapcsolatos befektetések, ha nem is az egyetlenek, de sorsdöntőek az adott térségekben. És ez ellentmondásos azokkal a politikákkal, amelyek szerint a kohéziós politikák azok hozzáadódnak tehát egy olyan kohéziós politika jött létre, amelyik egyeduralkodó egyes térségekben, amikor viszont csak támogatnia kellene az egyéb gazdasági politikákat. Én úgy gondolom, hogy az új bizottsággal és az új biztosasszonynal el kell gondolkodni. A harmadik pozitív pont a kohéziós politika az évek során korábban a, a fejletlen térségekből áttért egy olyan politikává, amelyik minden egyes térség ilyet figyelembe vesz, olyan térségeket is figyelembe vesz, amelyik fejlettek ugyan, de nehezen tudnak alkalmazkodni az új körülményekre. És azt hiszem, hogy ez a parlamentnek a sikere, mert sokat dolgoztunk azon, hogy ezek regionális politikák legyenek mindenki számára. Ami a jövőt illeti, úgy vélem, hogy emlékezzünk el arra, hogy a multilevel governance elvének az igazi alkalmazását kell végrehajtani. Ez azt jelenti, mint ahogy Westphal kolléganő rámutatott, és többi kollega is, be kell vonni a városokat, nagyobb mértékben az új kohéziós politikáknak a kidolgozásánál, nem csak a források felhasználása legyen az ő feladatuk. Oda kell figyelni két problémára. Először is, hogy a tagállamok centralizálják a forrásokat azért, mert kevesebb a saját forrásuk is, tehát így azon vannak, hogy visszatartják ezeket a forrásokat, és ők maguk kezelik ezeket a forrásokat. A másik kérdés, a makrogazdasági kérdés, és a térségek nehezebben jutnak a, a makrogazdasági kondicionalitáshoz. Úgy gondolom, hogy a következő években a kihívás abban lesz, hogy milyen mértékben tudjuk ellenőrizni a források elköltését, és hogyan tudjuk felmérni a konkrét eredményeket a költekezésnek. Másodszorban ki kell terjeszteni minden egyes térségre az innovációs képességet, és itt csatlakozom arra, amit a kollégánk mondott, és egyetértek vele, összekapcsolni a kohéziós politikát a Juncker tervvel, mert a Juncker tervnek az a célja, hogy Európa összekapcsolódását elősegítse, a szállításokat, a, a energiahálózatok és a digitális összeköttetést is elősegítse, a széles sávat. Szóval, hogyha ezeket a politikákkal megfelelő módon összekapcsoljuk a kohéziós politikánkkal, akkor nagyon sokat tudunk csökkenteni a, különböz, a különbözőségeken, amik léteznek jelenleg Európában, a nagy különbségeken, ami jelenleg vannak a különböző térségek között. Úgy vélem tehát, hogy mindannyiunknak javasolnunk kellene egy erősebb kapcsolati rendszert Európában, és hogy ezek kapcsolódjanak össze szorosan a kohéziós politikákkal. Köszönöm szépen! Tomasics asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. A hatodik kohéziós jelentés általános áttekintést ad az Európai Unió kohéziós politikájának hozzáadott értékéről, amely nagyon fontos eh, az Európai Unió tagállamai szempontjából. A hosszantartó gazdasági válság sok régió esetében azt okozta, hogy ezek a régiók nem tudták elérni a céljukat a 2020-as célkötözések kapcsán. Az Európai strukturális alapok, illetve közös alapok nagyon fontos szerepet játszhatnak abban, hogy ezt a célt el lehessen érni, és sokkal ahhoz, hogy sokkal jobban fel tudjuk használni ezeket az alapokat, jobb koordinációra van szükség nemzet, illetve EU szinten. Én üdvözlöm azt, hogy egy új munkacsoport fog létrejönni a DJ régión belül, és remélhetőleg így a tagállamok jobban fel tudják majd használni a pénzeket 2015 végéig, és sikerül majd elkerülni azt, hogy az új programozási periódusban gondok adódjanak. szinte minden tagállam 50%-a, vagy akár többet is felhasznált az alapokból az előző program periódusban, és csak Horvátország maradt le ettől az adattól. Úgy gondolom, hogy megfelelő stratégiára van szükség, amely által lehet a versenyképesség gondokat, és megfelelő stratégiát lehet képíteni, és jó döntéseket lehet hozni annak érdekében, hogy a, az összes régió megfelelő módon felelni tudjon. Yeah, thank you, uh, Madam Chair. Uh, of course... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez uh, a hatodik kohéziós uh, jelentés egy áttekintést ad az előző periódusról, de a kihívások, amelyek előttünk állnak, ezek kapcsán tudjuk, hogy kritikus időszakot éltünk gazdasági és, és pénzügyi szempontból. Recesszió volt, csökkent az állami befektetés, viszont növekedett a fiatalok körében a munkanélküliség, tehát tényleg óriási kihívások állnak előttünk. Szerintem jó az, hogyha kicsit más fele koncentrálunk, például most már sokkal inkább koncentrálunk a kis és középvállalkozásokra, az innovációra, az új fajta innovációra, a szociális inkluzió, a foglalkoztatás kapcsán, a szociális politikák kapcsán. Másrésztről viszont, ha tényleg szeretnénk célokat meghatározni, akkor azokat sokkal specifikusabban kell meghatároznunk. Egy sokkal okosabb megközelítésre van szükségünk olyan értelemben, hogy ezeknek specifikusabbnak, mérhetőbbnek és realistábbnak kell lenniük. Remélhetőleg, hogy kapunk majd specifikusabb eredményeket, mert olyan politikára van szükség, amely sokkal inkább eredményorientált. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Szerintem a jó úton haladunk, persze várnunk kell még, meg kell látnunk azt, hogy mi lesz majd a puding próbája, amikor azt megkóstoljuk. Meg kell nézni az operacionális programokat, mert nem csak a partnerségekről van szó, hanem a stratégiáról is, különösképpen a regionális innovációról és a kis specializációs stratégiákról, a közlekedési stratégiáról, tehát meg kell várnunk azt, hogy mi lesz ennek az eredmény nem csak a stratégiáknak, hanem a különböző projekteknek is. Ügyelnünk, ügyelnünk kell arra, hogy az igazgatási terhek ne legyenek túlságosan magasak. Persze javítani kell a folyamaton, de kicsit azért aggódva hallom azt Hollandiában nálunk például, a menedzsment hatóságok attól félnek, hogy túlságosan sok ellenőrzés lesz, sok lesz az audit, és nem lesz idő, nem lesz, nem lesz kapacitás arra, hogy valóban segítsenek a KKV-kon, és, és valóban sikerüljön számukra támogatást nyújtaniuk. Tehát persze, mint minden az életben, itt is a jó egyensúly kérdéséről van szó. A franciák azt mondják, hogy le juste équilibre, vagyis a jó egyensúly, tehát jó egyensúlynak kell lennie az ellenőrzések az adatok között, de kellenek megfelelő eszközök is, és kell kapacitás ahhoz, hogy a projekteket kezelni lehessen, és persze jók az elképzelések, amelyek a növekedést szolgálják, de ezeket át kell formálni projektekké, és ezeket támogatni kell, mert csak így lehet majd az európai gazdasági növekedést és jólétet támogatni. Úgy gondolom, hogy ezeket figyelembe kell venni, nagyon szorosan nyomon kell ezt követni, nyomon kell követni azt, hogy az Európai Bizottság mit tesz. Másrésztről viszont nem kell megismételni azt, hogy mennyire fontos a városi dimenzió, de együtt kell működnünk az Európai Bizottsággal, és arra kell ösztönözni őket, hogy vonják be a városi területeket a politikák végrehajtásába. Utolsó kritikus megjegyzésem, 5%-os célkütőzést határoztunk meg az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a városok számára. Ez a minimális szint, amelyel a városoknak segíteni lehet abban, hogy integrált befektetéseket hajtsanak végre a területeiken. Néhány országban az előző periódusban sokkal magasabb arányt láthattunk, és azt látjuk, hogy néhány nemzeti, de akár regionális kormányzat is a minimális 5%-ot arra használja fel, hogy valami hozzájárulást. És ez véleményem szerint soha nem lehet a megfelelő elképzelés a minimális összeg mögött. Nem lehet az, hogy minimális a csökkentsék a regionális vagy nemzeti kormányok hozzájárulását. Hogyha azt mondják, hogy az 5% elégséges, akkor szerintem gondolni kell arra, hogy jobb bevonásra van szükség a regionális kormányzatok részéről. Tehát a stratégia kiinduló pont, és tényleg tudnunk kell azt, látnunk kell azt, hogy néhány év múlva a városi fejlesztés és valóban abból a pénzből lesz finanszírozva, amire szükség van, mert, és, is és most ismétlem magamat, úgy gondolom, hogyha már gazdasági növekedésről beszélünk, és jólétről beszélünk, akkor nagyon sok minden a városokban fog majd végbe menni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, és most a következő árnyékjelentéstevő. Jurészti Abounce úr, remélem, hogy jól ejtettem a nevét. Igen, köszönöm szépen. Néhány rövid megjegyzésem lenne. A válság hatása rosszabb lenne a kohéziós politika nélkül. Azt kell mondanunk ugyanakkor, hogy a kohéziós politika egy olyan politika az Európai Unióban, amelyik a legnagyobb kudarcot vallotta. Látjuk ugyanis, hogy a különbségek egyre nagyobbak Európában. Úgy véljük, hogy nem lettünk elégedettek tehát ennek működésével. Nagyon sok tagállamban nagyon rosszul kezelték ugyanis a kohéziós politikákat. Úgy vélem, hogy ez egy olyan politikának kell, hogy legyen, amelyik mindenki számára elérhető legyen, anélkül, hogy a tagállamok centralizálnak ezeket a forrásokat. Néhány ország ugyanis elfelejtette ezeknek a forrásoknak a regionális és társadalmi eh, dimenzióját. Úgy vélem, hogy a városokat, kisvárosokat, a vidéket jobban figyelembe kellene venni ezeknek a forrásoknak a kiosztásánál egy új kérdés is felvetnék, amiről nem hallottam semmit. A jelentés nem veszi figyelembe eléggé a határokon átnyúló együttműködést, amelyik ennek a politikának az egyik legfőbb értéke, és ha jól látom, ez valahogyan elvész, eltűnőben van. Úgy vélem, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy amikor összekapcsoljuk a Juncker tervet a kohéziós politikákkal, hogy nehogy az történjen, hogy a kohéziós politikákból átirányuljanak források arra a tervre, tehát oda kell figyelni, hogy az az esetőség ne történjen meg a likviditási gondok, illetve a kifizetési kisedelmeknek a megszüntetése egy konkrét lépéseket kell tenni ennek, ezeknek a kérdéseknek a megoldásában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Renke asszony. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a vita során számos központi pontot már megelmítettek, úgy gondolom, hogy a jelentés kapcsán látnunk kell azt, vagy a parlamenti jelentés kapcsán azt kell látnunk, hogy miért ennyire fontos ez az Európai Parlament számára. Úgy gondolom, hogy helyén kell kezelni a dolgokat, és meg kell kérdezni azt, hogy miért hasznos lehet, miért lesz hasznos számunkra ez a jelentés, a befektetési terve Junckernek ismeretes, és a kohéziós politikai tapasztalatokból tapa- tanulhatunk ennek kapcsán. Sokan már elmondták előttem azt, hogy a regionális politika nagyon fontos ellensúlyát képezi az elmúlt évek megszorító politikáinak, és gyakran a súlyosabb dolgokat is sikerült ezzel elkerülni vannak olyan tagállamok, ahol a befektetések nagy része 90%-ban már európai pénzekből jön létre. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem menne a kohéziós politika, akkor súlyos gondok lehetnének egyes országokban. Úgy gondolom, hogy ki kell arra is térni, hogy az EU politikájának sokkal koherensebbnek kell lennie bizonyos területeken. Úgy gondolom, hogy a különböző önkormányzatokat is különböző országokat cselekvőképessé kell tenni. Nagyon fontosnak tartom a good governance kérdését. Gyakran hallunk a korrupció elleni harcról, a pénzek rossz felhasználása elleni harcról. Nagyon sok feladatot kaptunk az Európai Számövőszéktől is ezen a területen, és úgy gondolom, hogy a mi állásfoglalásunkban egyértelművé válik, hogyha megnézzük a hiba százalékokat, akkor azt láthatjuk, hogy tényleg fel kell lépni a korrupció ellen a kohéziós eszközök kapcsán. A második pont az az, hogy mi lesz a zöld gazdasággal. A jelentés értékelésében erről eléggé keveset beszélnek, nagyon koncentrálnak a megújuló energiaforrásokra, amely persze nagyon fontos, a zöld gazdaság ennél többet jelent, mert hogyha fenntarthatóságról beszélünk, akkor a környezetvédelemről, a biodiverzitásról is beszélnünk kell, mert a gazdaságunkat úgy kell kialakítani, hogy az fenntartható legyen a következő generációk számára is, és hogy bánni tudjanak majd a forrásokkal ezzel a bolygóval. A harmadik pontom zöldként, ez nagyon fontos számomra, ez a partnerségi elv és ennek végrehajtása mindig is kaptunk jelentéseket arról, hogy a partnerségi elv még nem igazán úgy van végrehajtva, vagy ott kellene, és ezért itt a jelentést kihasználnánk arra, hogy rámutassunk arra, hogy számunkra ez a sikeres regionális politika elengedhetetlen része. Nagyon fontos az, hogy a helyi szereplőkkel együtt lehessen működni, és valóban megvalósuljon a partnerségi elv. Elnök, köszönöm szépen! Nem igazán lát látom a teremben Dinolfi kollégát, nem, nincs itt. Nos, akkor folytassuk a többi hozzászólva Blanco López úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az igazság az, hogy nagyon tudok azonosulni Bresso, Bresso asszonynak az elmondott, Bresso asszony által elmondottakkal. A hatodik jelentéssel kapcsolatban van egy nagyon nagy aggasztó adat. Azaz, hogy a magán befektetés 20%-kal csökkent 2008 és 2013 között. Olyan országokban, mint Spanyolország, Görögország, Írországban akár 60%-os arányt is elér. Ez nagyon aggasztó tekintettel arra, hogy az egyetlen befektetési politika, ami nagyon sok országban létezik, az kizárólag a kohéziós politika. Vannak tehát kihatások. Ez a megszigorítási politikáknak a következménye ez, a megszorítások aláássák az egyenlősséget, a szolidaritást, a regionális fejlődést. Nagyon jelentősen jelentkezik ez a probléma a déli országokban. Európának túl kell lépni a válságon, és el kell kerülnie, hogy újra válságba kerüljön. Ez a jelentés aggasztó dolgokra mutat rá, hogyha látjuk, hogy a munkanélküliség növekszik, az alapvető szociális juttatások csökkennek, azt látjuk, hogy tulajdonképpen a politikánk csökken, a politikánk nem érje el a célját a Juncker által bejelentett befektetési terv az egy, új, egy első lépés, úgy vélem, hogyha szinergiákat dolgozunk ki a kohéziós politikák, illetve a Juncker terv között, akkor sokat haladhatunk az Európai Unió országaiban. Ugyanakkor szükségünk van, és ezt már hangoztatták mások, már régóta hangoztatják, hogy a, amit felvállaltunk, azt teljesítjük. Az európai konvergenciai folyamat Európában megállt, és 25, ezer millió, 25 milliárd euróra vannak ki, ki nem fizetett számlák a kohéziós alapokból. Az európai operatív programokat is ki kell dolgozni, nem szabad az irányt másfelé irányítani, forgatni a kormányt, mert szükségünk van arra, hogy újra visszatérünk a konvergenciára, azért, hogy valami nagyon fontosat visszaszerezzünk, mégpedig a lakosságnak a hitét visszahozzuk az európai projektbe. Köszönöm szépen, Csikon úr. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. a kis és középvállalkozások kérdésére szeretnék, szeretném irányítani az önök figyelmét. A különböző felszalalások alapján úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy odafigyeljük erre a kérdésre. A kohéziós alapok nagyon fontosak ebben a kérdésben, és ez a hatodik jelentésben szerepel. Kedves kollégák, önök tudják, hogy a 70 milliárdból 140 milliárd euróra növekszik ez a forrás a következő 7 éves időszakban, és a források jelentős része a kis és középvállalkozásokra irányul. Miért? Miért? Azért, mert a válság térdre kényszerítette a világ gazdaságát és az európai gazdasági rendszer, amelyik jelentős mértékben az ö, kis és középvállalkozásokra támaszkodik. Ezek a kis és középvállalkozások nem tudnak megfelelően ö, stabil helyzetet teremteni magunknak, olyan vállalkozási környezetet kell teremteni, amelyik lehetővé teszi, hogy a körülmények, az az adott körülmények között, amikor is a konkurencia egyre éles, nehezebb és egyre nehezebbek a körülmények, tehát ezeket megmentse, támaszt nyújtson ezeknek a KKV-knek. Úgy vélem, hogy szükség van arra, hogy támogassuk, hogy kísérjük, hogy eh, eh, alapot nyújtsunk ezeknek a KKV-knek, úgy velem, hogy nagyon fontos szerepük van ezeknek a forrásoknak. Úgy gondolom, hogy fel kell készülni arra, hogy megfelelő módon kezeljük a forrásokat, próbáljuk megérteni, hogy mit akar Európa, hogy mire van szüksége Európának. Nagyon sokszor hiányzik az a fonal, ami összeköti a, a kormányzást, illetve a, a gazdasági szereplőket. Látjuk, hogy vannak egyenlőtlenségek, gazdasági egyenlőtlenségek, társadalmi egyenlőtlenségek, és vannak erre vonatkozó célkitűzéseink úgy gondolom, hogy a, a programozással kapcsolatosan aggályunkat kell kifejezni, hogy milyen későn történik ez a tervezés, ez a programozás. Késedelmek vannak, késés van, és erre oda kell figyelni. Nagyon fontos lesz a jelenleg is zajló tárgyalásoknak az eredménye annak érdekében, hogy kihangsúlyozzuk, milyen politikákat fogunk követni. De késésben vagyunk. Késésben vagyunk, és nem szabad elfelejteni, hogy ennek a szakbizottságnak fontos törvényhozói szerepe van ebben a folyamatban. A parlamentet pontosan, specifikusan kell tájékoztatni a jelenleg is zajló tárgyalásokra kritikaként megjegyezném, hogy nagyon kevés operatív program van, amit jóvá hagyták, és hogyha nem akarjuk azt elérni, hogy nagyon sok pénz ne kerüljön kiosztásra a megfelelő programok hiánya miatt, akkor szükség lesz arra, hogy áttekintsük a több éves pénzügyi keretet. Úgy gondolom, hogy az operatív terveket nagyon nagy erőfeszítésekkel el kellene fogadni 2014 vége előtt. Megértem, hogy ez nehéz, de mindenképpen meg kell próbálni elérni. Ugyanakkor rá szeretnénk mutatni a fiatalok helyzetére. Kollégámmal egyetértek, amikor fölvetette azt a kritikát, hogy nagyon sok a forrás, nagyon sok a politika, de az eredmények, főleg a fiatalok körében nem érkeznek az eredmények érthetetlen, elfogadhatatlan magas a munkanélküliség a fiataloknál, a fiatalok körében, és ebben a kérdésben is el kell gondolkodni a szakbizottságunknál. Köszönöm szépen! Thank you, and now... Köszönöm szépen. Most Eldridge úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mindig nagyon érdekes vitákat hallok itt, most is. És ez emlékeztet engem egy történetre, amit Václav Klaus-tól hallottam nemrég. Egy amerikai tudós megkérdezett arról, illetve ő kérdezte meg klaus arról, hogy miért nem él, miért nem szereték a csehszlovák állampolgárok a kommunizmust, mire ez a tudós azt mondta, hogy valószínűleg a Kaliforniai Egyetemen több kommunista van, mint Szlovákiában volt. Lehet, hogy ugyanezt mondhatjuk el Európáról is, vagyis, hogy állandóan redistribúcióról beszélünk, hogy az egyik oldalról hogy rakunk át másikra forrásokat, hogyan lehet jobban központosítani a szabályozást. Hát ez nagyon ismerősen hangzik sokunknak, és nagyon úgy tűnik, hogy a korábbi hibákat akarjuk újból elkövetni politikailag, gazdaságilag egyaránt. A válságból való kilábalás útja a növekedés. Ebben nincsen vita közöttünk, de hogy ennek mi az eszköze, az már megoszt minket. Gazdasági, politikai szabadságjogokra van szükség, demokrácia, szoverén, szuverén állam, ezek a céljaink, és ez nem történhet meg egy olyan világban, ahol a különböző régiókban különböző prioritásokkal rendelkeznek az emberek. Ezt tiszteletben kell tartanunk, sőt ünnepelnünk kell. Az ember individualitása az, ami meg határoz minket, a homogenizálás határokon átnyúlóan, régiókon átnyúlóan nem oldja meg ezeket a problémákat. Nem működhet még, ha jó indulat vezérlés. is. Ezért, még ha legjobbat akarjuk is mindenki számára, akkor is úgy kell dolgoznunk, hogy az individuális egyediséget, szabadságjogokat megengedjük, mert ez a demokrácia alapja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Máleti asszony. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak azt szeretném elmondani, hogy legutóbb múlt héten a bizottság kiadta az éves növekedési felmérést, és ebben a jelentésben a bizottság hangsúlyozza, hogy a beruházásokkal párhuzamosan a gazdasági növekedés érdekében strukturális reformokra és költségvetési konszolidációra van szükség. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó recept a kohéziós politika számára, illetve az európai források felhasználása számára. A forrásainkat nem csak a beruházásokra kell fordítani, hanem strukturális reformokra és támogatni kell a tagállamokban az intelligens költségvetési konszolidációt hiszen a vállalkozási környezet is problémáktól szenved a tagállamokban. Folyamatos nehézségeket tapasztalunk a tagállamokban a kohéziós politika végrehajtásában. Nagyon lassú ez a végrehajtás, és nagyon sok minden akadályozza a piacon. Ezt a problémát meg kell oldanunk a hatékonyság érdekében. És hogyha most összehasonlítjuk Juncker úr új tervét a kohéziós politikával, két egészen más eszközről van itt szó. A kohéziós politikában pontos és nagyon nagy összegek szerepelnek, persze ez most már kérdőjeles a kifizetések elmaradása miatt, de hogyha ezt elemezzük, 350 milliárd eurót szánnak a kohéziós politikára, és a multiplikátor hatásokat is beleszámítva tagállami szinten bizonyos elemzések alapján kilencnek becslik ezt a szorzó tényezőt, tehát ezzel a multiplikátor hatással a be ruházások mértéke 3000 milliárdra is rúghat. Az új stratégiai befektetési alapban pedig csak 5 milliárd euró jön az EIB-ből, illetve 8 plusz 8 milliárd az európai költségvetésből, a Horizon 2020-ból és a Europe Connecting eszközből, a többi pedig a költségvetési tartalékból származik. Vagyis 21 milliárdból kell kiindulni. Tudom, hogy ez még mindig óriási összeg, de összevetve a 350 milliárd euróval, akár még a multiplikátor hatást is kihasználva, nem összevethető ez a két nagyságrend. Tehát ezzel az új tervvel nincsen olyan nagy pénzügyi potenciál, mint a kohéziós politikában. Ez a különbség, ami a hasonlóság mind az új Juncker tervben, mind pedig a kohéziós politikában úgy érezzük, hogy annak érdekében, hogy hathatós beruházások történjenek, és hogy a gazdaság fejlődését ösztönözni tudjuk, strukturális reformokra van szükség, és nagyon jól előkészített projektekre, jól struktúrált projektekre, és pontosan erről beszélt Juncker úr is új tervében. Ez olyas valami, amit nekünk is többször kell napi rendre vennünk a kohéziós politika hatékonyságának fokozása érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Olbrist úr. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg elmondhatom, hogy többen éltünk kommunista rendszerekben, tudjuk, hogy milyen volt, és ez van egy kis különbség. Persze szívesen elmagyarázzuk ezt, ezt a különbséget a jövőben. Rendkívül érdekesek ezek a jelentések, mert úgyfajta struktúrát javasolnak a politikák esetében. Ez volt az ötödik jelentés esetében is. Egy új struktúrát javasolt, megszülettek a az előrelépési jelentések is, és itt van ez a jelentés is, amely nagyon érdekes pillanatban érkezett, hiszen a jelentés egy része összefoglalja a politika egy részét, és a másik része pedig tulajdonképpen leírja az új politikát, amit létrehoztak. Tehát ez nem egy politikát javasolt, ez elmagyarázza az új politikai keretet 2014-től kezdve részben ez kötődik a 2020-as célkitűzésekhez, amit Deutsch Tamás is eh, elmondott. Tehát először is meg kell találni, hogy meg kell nézni ezt, hogy milyen eredmények voltak tavaly, ugyanis 2003 még nem zárult le, ezt majd később fogják elemezni. Az új helyzet eh, elemeit is látnunk kell, az új kontextus is látnunk kell, mert a lemaradás nagy probléma, itt van az új Juncker javaslat kérdése is, a befektetési alap, és az, hogy ez hogyan kötődik majd a kohézióhoz, és hát legyünk diplomatikusok, elég érdekes a kettő közötti kapcsolat, hogy mi lesz majd a kapcsolat a kettő között, és új elemeket is elmagyaráznak. Engedje meg elnök asszony, hogy egy megjegyzést tegyek a kollégámnak, van egy hiba az Európai Bizottság dokumentumában, egy hiba, egy félreértés van, nincs eh, a városok számára minimális szint, ez egy teljesen más szöveg, eh, mint a rendeletben. A rendeletben nincsenek határok, sem minimális, sem pedig maximális határ, ez teljes mértékben nyitott. Az 5% az igazából egyfajta ring fencing, egy kísérleti projekt számára integrált befektetésnek hívjuk ezt, tehát az 5% a minimum az integrált befektetések számára, és nem pedig a városok számára értendő az 5%-os minimum. Sajnálatos módon a tagállamok egy része úgy értelmezte ezt, mint ön, vagyis a városoknak adhatunk 5%-ot. Ez egy teljes félreértés. Ez az 5% amit az integrált városi fellépésre kell felhasználni. És ez a megfogalmazás bonyolítja a helyzetet. Szerettem volna ezt elmondani, mert sajnálatos módon a kollégánk jelentése kapcsán fel kell tenni a kérdést a bizottságnak, hogy mi van az operacionális programokkal, a partnerségi szerződésekkel. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Kové Sambó úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok felszólalni, mert ahhoz tartom magam, hogy az ahogy eh, említett az előadó, ez egy első eszmecsere, ez rendkívül érdekes téma, és gratulálok az előadónak a munkájáért. Egy gondolatot szeretnék eh, kiemelni. A kollégáim már beszéltek a százalékokról, a kapcsolatok a Juncker tervről, és nagyon sok érdekes kérdést felvetettek már, is biztos vagyok abban, hogy a jövőben lesz alkalmunk arra, hogy ezt még tökéletesítsük. A magam részéről egy igen szerencsés kifejezés szeretnék kiemelni Deutsch Tamás részéről, ami a hatékonyság. Legyünk hatékonyak, hatékonyak a kohéziós regionális politikákban. Azért mondom ez, mert elhangzott néhány szó, amelyik miatt attól félek, hogy eltérünk attól, ami a célkitűzésünk volt az elején. Kétszer hallottam legalább azt a szót, hogy központosítás vagy újra központosítás. Én figyelek az ilyen dolgokra. nem tudom, hogy milyen a legmegfelelőbb politika, hol kell a döntéseket meghozni. Mi a lakosság érdekeit kell, hogy szem előtt tartsunk. A régiókon keresztül. Tehát azzal kellene törődni, azzal kellene figyelni arra, hogy kohéziós politikákat megfelelően alkalmazunk, úgyhogy eljusson minden egyes állampolgárhoz, úgy, ahogy Deutsch úr rámutat, hogy térjünk vissza az eredetre a kohéziós politikáknak hogyha ez a parlament folytatja azt a véget, láthatatlan vitát, hogy központosítani kell, vagy nem kell központosítani a források kiosztását, hogy hogyan kell a hatalmat kiosztani, akkor igencsak gyengét teljesítenénk, gyengén teljesítenénk a feladatunkat. Kedves barátaimat, arra kérem, hogy koncentráljunk a hatékonyságra, hogy a kohézió Európában hatékony legyen, és ne kezdjük újra ilyen végtelen vitákat. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Folytatjuk majd ezt. Lesz ma egy információs találkozó az Európai Bizottsággal, és itt is majd információkat kaphatunk az új kohéziós politikáról és arról, hogy milyen változások lesznek a kohéziós politikában a korábbi évekhez képest. Von úrnak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek a jelentéseért, és azért is, hogy megmaradt a közös politika eredeti céljánál, vagyis amellett, hogy minden szegényebb terület növelhesse a GDP-jét. Számos szegény terület van, például Wales, ahonnan én érkeztem, nagyon kevés infrastruktúra projekt van, nagyon kevés városi fejlesztési projekt van, nagyon kevés a gyakornoki projekt, amelyeket részben az Európai Unió támogat. Úgy vélem, hogy az úgynevezett nettó hozzájárulók is használt látják a kohéziós politikának, például a különböző tenderek kapcsán, amikor kohéziós politikai, kohéziós politikai projekteket hajtanak végre. Persze kell a támogatás ahhoz, hogy végre lehessen hajtani a kohéziós politikát az Európai Unió szintjén, és ezért annyira aggasztó ez a fizetési visszamaradás. A tagállamok számára is előnyösek ezek a projektek. Természetesen ma a politikákról beszélünk, de a politikák végrehajtásának időzítése is fontos, és ezért aggasztó az, hogy az operációs programok 10%-át határozták eddig csak meg. Ez nagy késedelmet fog okozni a különböző tagállamokban, régiókban. Úgy gondolom, hogy a szabizottságnak az a feladata, hogy a bizottságra, az Európai Bizottságra, a tagállamokra, a régiókra nyomást gyakoroljon, hogy ezek az operacionális programok létrejöjjenek, és hogy valóban beinduljon a finanszírozás. Lehet, hogy a jövőre vonatkoztatva meg kellene vizsgálni, hogy hogyan lehetne gyorsabban végrehajtani ezeket a programokat, mert amikor egy újabb programkör jön létre, akkor mindig nagy a késedelem, és ez problémákat okoz. Szerintem ezzel foglalkoznunk kell majd a jövőben. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Van Nistelrooy úr, ön is szót kért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ami előttünk van, ez nagyon jó vita indító és a következő fél évben majd le kell ezt valahogy zárni, és szerintem jó az az alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a, fut, fut, a jelenlegi periódusban mit értünk el, és mit lehet a, az, milyen fajta új perspektívát lehet majd kínálni. Köszönöm szépen Tamásnak mindazt, amit elmondott, és a dokumentumot is, ezzel valóban előre tudunk lépni. Néhány megjegyzésem lenne. Szükség van arra, hogy szinergiák jöjjenek létre az alapok között. A kohéziós alapok, a szociális alap, a regionális alap, és maga a kohéziós alap. Nos, hogyha ezt a hármat nevezem meg, akkor figyelni kell arra, hogy ezek hogyan erősítik egymást. Többen elmondták azt, hogy nagy a munkanélküliség, a befektetések nemzeti helyi szinten, főként európai pénzekből történnek, és ezért kíváncsi lennék arra, hogy azok a befektetések, amelyek a növekedési szektorokra koncentrálnak, a fenntartható eh, energiákra, az energiahatékonyságra, az épületekre. Ezek eh, hogyan viszonyulnak a munkahelyteremtési lehetőségekhez? Ezek kiegészítik -e egymást? Van-e kiegészítés a kiegészítik egymást az alapok itt? És úgy gondolom, hogy az új partnerségi szerződésekben ezt valahogy fel kell majd mutatni. Tehát nem önmagában áll a szociális alap, viszont a cégkötőzések fedik egymást. És a regionális fejlesztési alaprendeletében is van erről szó. Tehát tényleg meg kell azt vizsgálni, hogy az embereknek segítsünk, és ne még egy plusz kurzust kínáljunk fel a fiataloknak, hanem inkább egy munkahelyet. Tehát tényleg nézzük azt meg, hogy hol vannak a munkahelyek a gazdaságokban. Tehát úgy gondolom, hogy ezt elérhetjük, hogyha az alapok kiegészítik egymást. Meg kell vizsgálni a végfejlesztési alapot és Nézzük meg, hogy hogyan lehet ez is össze kapcsolni. És ugyanez vonatkozik a halászat, illetve a tengeri alapokra is. Ott is azt mondtuk, hogy a tengerparti régiók integrális részét képezhetik a regionális fejlesztési alapnak is, és a tengeri alapnak is, ez benne van a rendeletben, de létrejött egy új politika is. A Horizon 2020-szal. A Horizon 2020 is fontos. Itt is vannak infrastruktúra fejlesztések, amelyek prioritást élveznek. 23%-ból ez regenerális alapokból történik. Hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor én kíváncsi lennék arra, hogy ez hogyan viszonyul a gyakorlatban ez, hogyan kivitelezhető ez a gyakorlatban, hogyan kivitelezhető ez a két fontos eh, finanszírozási forrásból. Tehát megvannak a lehetőségek, viszont eh, gyakran a gyakorlat mást mutat. Most rátérnék a félidős áttekintésre. A félidős áttekintés eh, szerintem hamarosan meg fog eh, jelenni. Ez egyfajta nyomást gyakorol Európára, hogy a lehető legtöbbet tudjon felmutatni. Vannak új eszközök, ismerjük Junckernek a befektetési tervét, és ennek kapcsán úgy gondolom, hogy pontosan jó az, hogy most foglalkozunk ezzel a jelentéssel. Új rendszerrel kell szembenéznünk most. Az outputra helyezik a hangsúlyt a kritériumok kapcsán. Vannak bizonyos eredményeket, amelyek, eredmények, amelyeket már mérni kell. Az Európai Bizottságnak van egy alelnöke, amely a jobb rendelkezésekkel foglalkozik, illetve azzal, hogy kevesebb legyen a jogszabályozás. Le, lehet, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy mi fog itt történni. régebben jött létre az ide rendelet, és nagyon fontos még az ellenőrzések kérdése is. Az a meggyőződésem, hogy ellenőrzés után jön majd ellenőrzés és ellenőrzés, különböző szinteken lesz ellenőrzés, ez azt jelenti, hogy a sok elnözés miatt lehet, hogy lesznek olyan projektek, amelyeket nem tudnak majd kifizetni, ez mindenképpen egy probléma, és ezt meg kell vizsgálni. És egyetetek itt azzal, amit Dodge Tamás elmondott. Kíváncsi leszek arra, hogy mi lesz majd az úgynevezett multiplierrel. Én egy 15-ös multiplierről hallottam. Én ezzel nem igazán tudok mit kezdeni. Nem tudjuk azt, hogy eh, nálunk 80-90%-ban támogatásról van szó. Kiadjuk a pénzeket, ezzel próbálunk fejleszteni. Itt van társfinanszírozás, megpróbáljuk ezáltal a pénzeket eh, növelni És mi történik most a Juncker terv esetében? Egyfajta kölcsönt adunk, és ezt majd három vagy négy-öt év múlva vissza kell fizetni. Ez nem igazi pénz ez, tehát ezt egyfajta hitelként fektetik be a gazdaságba. Hogyha például a fiatalok oktatásába akarunk befektetni, akkor nem igazán tudunk mit kezdeni ezzel a fajtal hitellel. Nem lehet az, hogy adóságot halmozzunk majd fel a szociális alappal így. Tehát ezekről majd beszélni kell, mert ezek túlságosan szépnek hangzanak, és látni kell azt is, hogy mások az eszközök. Amit tudok a holland helyzet alapján, az az, hogy egy négyes, ötös faktort kell figyelembe vennünk a terveink kapcsán. Ez lenne a jó minden egyes európai euró esetében. Thank you. The last speaker. Köszönöm szépen, Polcsak úr az utolsó felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Byl citován Václav Klaus tak panem Etričem, tak ehm, v zemi... ostrich nem, Altrich úr Václav Klauszt idézte, de azt tudnia kell, hogy még hazájában sem veszik komolyan, mivel több ezer bűnözőnek amnestiát adott lemondásakor, vagy leköszönésekor. Deutsch úr jelentése nagyon jó alapja a további munkánknak, különösen ami a foglalkoztatás kérdéseit illeti, illetve hogy ez hogyan kapcsolódik a kohézióhoz. De azért szeretném hangsúlyozni a következő aspektust. A dokumentum beszél arról, hogy milyen hiányosságok rejlenek a partnerségi megállapodásokban, az operatív programokban. Kérdésem, a bizottság eh, hogyan értékeli mindezt a fejlesztés szempontjából? A módszerre elég figyelmet fordítunk-e? Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezártuk eh, a vitát ebben az eszmecserében. Most a bizottság képviselőinek adom meg a szót, akik most lehetőséget kapnak a megszólalásra. ez úr először tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Dajcs úrnak és a bevezetőjét, illetve az árnyékjelentéstevőknek és a Regi Bizottság többi tagjának is köszönetet mondok a jelentés megállapításait most nem fogom bemutatni, nem az a célja ennek az eszmecserének, hiszen ezeket egyébként már korábban kollégáim bemutatták, de azért szeretnék néhány fontos üzenetre rámutatni, amelyeket a bizottság fontosnak tart a jelentés összefüggésében. Először is A válság miatt megszűnt az egyenlőtlenségek kiegyenlítődése Európában, de nagyon fontos aláhúzni, hogy a válság hatása aszimmetrikus. És az, hogy megszűnt a kiegyenlítődés, vagy fenn megakadt, pontosan a különbségek okozzák ezt. A kevésbé fejlett tagállamokat sújtotta leginkább a válság, és a fejlettebb országok kevésbé érezték meg ennek hatását, ezt el kell húznom. Az, hogy az, hogy miért pont ezeket az országokat sújtja a válság, ez a beruházásoknak az összeomlása. Nem azért, mert az exportkapacitásuk csökkent volna, vagy drasztikusan csökkent volna a fogyasztás a többi országhoz képest, hanem pontosan a beruházások mértéke magyarázza a válság hatásának aszimmetrikus mi voltát. A jelenlegi beruházási mérték a válság előttinél kevesebb, mint fele ezekben az országokban különösen a magánszférára igaz ez. Az EU-ban a beruházások 85%-a magánberuházás, és ennek a visszaesése magyarázza leginkább a válság hatásait. A bizottság számára az a kihívás, hogy hogyan lehet újraindítani a beruházásokat, ez az előfeltétele az Unióban, és különösen ebben a sérülékenyebb országcsoportban a gazdasági felendülés megindításának. Az új bizottság éppen ezért elsősorban arra összpontosít, hogy hogyan lehet a beruházásokat újraindítani a növekedés előrendítése érdekében. Ami a magánszféra beruházásait illeti, a Juncker elnök úr által bemutatott közleményből is kiderült, hogy van annyi megtakarítás az Európai Unióban, hogy ez ösztönözze a növekedést. A nagy kérdés, hogy ezeket a megtakarításokat hogyan tudjuk átvinni beruházásba. Ezért nagyon fontos, hogy a keret feltételek megteremtődjenek, csökkenteni kell a potenciális kockázatot a kevésbé fejlett országokban és régiókban, és nyereségességet kell számukra lehetővé tenni, ezt hangsúlyozzák a keretfeltételek is, és itt lép a képbe a kohéziós politika nem csak a beruházásokról van szó, hiszen a beruházás azt is jelenti, hogy a megfelelő gazdasági körülményeket meg kell teremteni. Úgy érezzük, hogy ez az új programozási időszakban előrelépés, vagyis hogy a politikának ezt a részét hangsúlyozzuk, összekapcsoljuk a gazdasági irányítással, az Európai Unióban, illetve a strukturális reformokat is ide becsatornázzuk, ezt szerettük volna hangsúlyozni. Tehát, hogy a szakpolitika nem csak a beruházásról szól, hanem arról is, hogy a beruházások vonzásának a feltételeit megteremtsük. Azután egy másik fontos elem az állami beruházás. Ez is nagyon visszaesett, és ez a visszaesés nagyobb mértékű a válság által jobban sújtott országokban. Arra is el kell mutatnom, arra a következtetésre, amit az éves növekedési felmérés is tartalmaz, amit múlt héten fogadott el a bizottság. Nevezetesen, hogy a kohéziós politika vált az egyik legfontosabb beruházási politikává az EU-ban, és a nemzeti kormányoknak is van itt szerepe. Kiderül a felmérésből, hogy a költségvetési konszolidáció nem volt olyan növekedésbarát, mint ahogyan azt a bizottság ajánlotta. Ami azt jelenti, hogy a költségvetési konszolidáció legfontosabb áldozata az állami beruházások voltak, nem más területek, és ezt nem szabad szem előtt évesztenünk. Emlékeznünk kell arra, hogy a célkitűzések elérése, a szerződés célkitűzéseinek elérése nem csak az EU felelőssége, hanem a tagállamok feladata is, a tekintetben, hogy a gazdaságpolitikájukat hogyan szervezik, ezt is megfogalmazza a szerződés. Ezek tehát a legfontosabb elképzelések, és szeretnék reagálni arra is, ami az abszorpciós kapacitásokat, illeti és a késedelmeket. A bizottság mindent megtesz, hogy a programok elfogadását meggyorsítsa, de azt is hangsúlyozni kell, hogy ez nem mehet a minőség kárára. Mindig tiszteletben kell tartani az új rendeletet, azt is hangsúlyozni kell, hogy nem csak arról van szó, hogy elköltsük a pénzt, hanem hogy a lehető legjobban költsük el ezt a pénzt, hogy a szakpolitikák hatását maximalizáljuk. És ez nagyon fontos elképzelés Ennyit szerettem volna elmenni, köszönöm. Thank you very much. Would you like to take a floor from... No. Köszönöm szépen. Körülnézek, hogy ki szeretne még szót kérni. Deutsch úr, szeretne -e még szólni? Köszönöm. Kedves elnök asszony, tisztelt eh, kollégák, udvariaskodás, eh, szándéka nélkül szeretném megköszönni mindenkinek az értékes hozzászólását, véleményét, ahogy ezt Nisztelrooy úr is említette, illetve ahogy elnök asszony által ismertetett ütemtervből kiderült, egy bő fél éves közös munka áll előttünk. Módunk és lehetőségünk lesz, hogy többször is körbejárjuk azokat a kérdéseket, amelyeket én is a középpontba álltottam illetve azokat a témákat, amelyeket kedves kollégáim eh, javasoltak. Ha megengedik, most eh, összesen három gondolatra, észrevételre szeretnék eh, reagálni. Egyrészt szeretném megköszönni azt a támogatást, amit szinte valamennyi megszólaló jelzett, hogy a jelentés állítsa középpontba azokat a rendkívül súlyos problémákat, amelyek nem ideig óráig jelentenek gondot, hanem aláássák a kohéziós politika hitelességét most, 2014 végén, 2015 elején, kifizetési hátralékok késése, eh, kifizetési hátralék kérdése, backlog, eh, az operatív programok jóváhagyásának a késlekedése, ezek mind-mind olyan jelenségek, amelyek eh, a kohéziós politika leglényegét érintik. Ugyancsak fontosnak érzem azt az egyetértést, hogy a kohéziós politika és a Juncker terv kapcsolatát, amely valóban nagyon érdekes kérdés, ahogy ezt Obricht úr említette, alaposan járjuk körbe, és e tekintetben is minden lehetséges kérdést tisztázzunk. második észrevételem, egyetértek azokkal a véleményekkel, Bresszó asszony is ennek adott hangot, mint valahogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy igen, 2008-at követően a válság legyőzte a kohéziós politikát. Nem számolta föl a kohéziós politika minden eredményét, nem vált teljesen eredménytelenné a kohéziós politika most persze nem szeretném önmagunk vállát lapogatni akik elkötelezett hívei vagyunk e, ennek a politikának és e, az élet legkülönbözőbb területén igyekeztünk minél többet megtenni ezért de tény ha, ha, ha egy jól definiálható mondatba kell összefoglalni a válság legyőzte a kohéziós politikát. az a lehetőség nylik meg számunkra az lehet szerintem az egyedül helyes célkitűzésünk ha azt fogalmazzuk meg hogy hogy az előttünk álló években a kohéziós politika legyen az, egyik vagy talán a legfontosabb eszköz ami, ami sikerül legyőzni a válságot. ha tetszik most jön a visszavágó. kohéziós politika hogyan lesz képes végre legyőzni a válságot? nem áll egyedül ebben a küzdelemben de egy, bizony, egy biztos első félidő után egy nulla vezet a válság második félidőben legkevesebb két találatot kell elérnünk. És végül, de nem utolsó sorban a harmadik eh, észrevételem, külön köszönöm azokat a, a konkrét javaslatokat, amelyek a KKV-k támogatásának a fontosságára hívta fel a figyelmet, az adminisztratív akadályok eh, lebontásának a kérdésére, a városi térségek eh, kiemelt kezelésére, a többszintű kormányzás kérdésére. Nyilvánvaló, hogy ezeket a gondolatokat, és elnézést kérek azoktól, akiknek a javaslatait most nem említem meg, nyilvánvaló, hogy ezeket a gondolatokat egytől egyig szerepeltetni kell a jelentésben. Ugyanakkor e, örülök annak, hogy, hogy egyetértés mutatkozik, hogy, hogy fókuszált legyen a jelentés, ha tetszik, legyen hegye a e, jelentésnek, a hatodik kohéziós jelentéshez kapcsolódó parlamenti dokumentumról e, beszélek hiszen ez a munka egy ilyen világos egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó jelentés az amivel a legtöbbet tudunk tenni annak érdekében hogy minél hatékonyabbá tudjon válni az előttünk álló években a kohéziós politika. még egyszer köszönöm mindenkinek az értékes hozzájárulását a munkámhoz február elejére készül el a jelentés tervezete, és akkor van mód és eh, lehetőség, hogy már a jelentés tervezeti ismeretében folytassuk a közös gondolkodást. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon hosszú, de nagyon gyümölcsöző vita volt ez. És eh, mi vel az előző pontról is nagyon sokat beszéltünk, késésben vagyunk, két lehetőség áll előttünk. Az egyik, hogy a hetedik pontot a napirendünkről későbbre halasszuk, ez a mentesítési eljárással kapcsolatos vélemény, és ezt esetleg délutánra csúsztathatjuk, a szavazás utánra közvetlenül. Vagy a másik lehetőség az, hogy a koordinátori ülést halasszuk el méghozzá mai nap végére. Nem, mondja az elnök asszony a tolmácsok által nem hallott kérdésre. Ez esetben akkor folytatjuk a munkát. Okay. Uh the next, the next position in our... A következő téma a napirendünkön egy eszmecsere. A foglalkoztatási bizottság egy jogszabályalkotási jelentést készít a foglalkoztatási szolgáltatók európai hálózata a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférése és a munkaerőpiacok további integrációja témában. A Regi erről egy véleményt készít a jelentéstevőnk Dancséla asszony. A munkavállalók szabad mozgása az európai állampolgárok alapvető szabadságjoga és a belső piac egyik fontos pillére. A rendelet tervezett célja a 46. szerződés cikk alapján az, hogy megerősítse az Európai Foglalkoztatási Szolgálatok hálózatát, segítve a munkavállalók hozzáférését ezekhez a szolgáltatásokhoz az Európai Unióban. A jelentéstevőnk ma első gondolatait fogja bemutatni és majd januárban eh, terjeszti elénk a véleménytervezetét, februárban fogunk erről szavazni. Rápillantok az előadóra, hogy valóban jól tudom-e, igen. Az a Foglalkoztatási Bizottság márciusban fog saját jelentéséről szavazni. Most az Európai Bizottság képviselői is körünkben vannak, Morin úr és Akiers eh, kollégák a foglalkoztatási főigazgatóságról. Dancsila asszony öné a szó care zi peste 1,1 milioane de cetățeni europeni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Minden nap majdnem 1 millió 100 ezer ember Európában át lép a határon, hogy elmenjen dolgozni a szomszédos országba. Ehhez hozzáadódik 7 millió európai lakos, akik egy másik tagállamban dolgoznak. 78%-uk gazdasági tevékenységben dolgozott, a többiek meg alkalmazottak voltak. Ez azért van, mert létezik a munkavállalók szabad mozgása, munkavállalók elmehetnek egy másik országba, kereshetnek ott munkát, és nem kell külön munkavállalási engedélyt kérniük. A statisztikák szerint azok, akik távol élnek a saját országuktól, azoknak a száma 60%-kal növekedett meg, 2008-as, 2007-es bővítések után. Ez a munkavállalók 13%-át jelenti. Ez a szám még tovább növekedett a válság miatt. Utána viszont ez a migráció hozzájárult ahhoz, hogy megnövekedjen a 15 a 2004 előtti tagállamoknak a növekedés, GDP-nek a növekedéséhez. Ugyanakkor azt látjuk, hogy azokban az országokban továbbra is hiányzik a munkaerő, annak ellenére, hogy nagyon magas a munkanélküliség. 25 millió munkanélküli van Európában, nagyon sokan ezek közül fiatalok. 2009 óta ezek a számok növekednek, azoknak a száma, akik kivándorol más országba, ahol jövő, virágzó a gazdaság. Nagyon fontos tehát, hogy azok, a, a, hogy bővítsük azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek utazzanak, és egy másik országba jussanak el. Az ezt egy olyan portál, amely elősegíti az emberek munkahelyének a megtartása. Ugyanis összekötti azokat az embereket, akik keresnek munkát, azok a vállalkozókkal, akiknél, akik keresnek munkavállalókat különböző munkahelyek vannak felsorolva, beosztások és eh, információk vannak a mobilitási programok kapcsolatban, amelyek a fiataloknak szálljunk. Ez a honlap 4 millió látogatót kap, 23 ezer kapcsolatot hoz létre munkavállalók és munkaadók között, és több száz olyan rendezvényt szervez, amelyek ezeket a, ennek a honlapnak a, a, az elterjedését elősegítik szerte Európában. Ez EURES portálon keresztül szeretnék megnövelni azoknak a szolgáltatásoknak, amelyek ezeket a, a, ezeket a kapcsolatokat létrehozzák. Beszeretne az lenne a cél tehát, hogy minél kevesebb megüresedés legyen, minél minden vállalkozó megtalálja megfelelő munkaerőt annak érdekében, hogy minél több fiatal munkavállalónak keresünk, aki nem találtak meg ezek a munkáját, és különböző tapasztalatokat cseréljünk. Támogatjuk azt, hogy eureszerősítjük meg, és figyelembe vegyük a az utóbbi időkben bekövetkezett változásokat és jelenségeket. Nézzük meg, hogy mi lesz a szerepük a társadalmi közvetítők számára, és milyen módon alakulnak ki a, ennek a hálózatnak a tagjai. Az EURES reformjával azt hangzott el, hogy mások más lesz a munkaközvetítő ügynökségeknek a szerepe, főleg a határmenti sávoknál. Ennek a reformnak az legyen, az kell, hogy legyen a célja, hogy szorosabb együttműködés kezdjünk el az oktatási központokkal, annak érdekében, hogy megfelelő legyen az oktatás, eh, és a 40 év fölötti személyek esetében lehetővé tegyük, hogy eh,

mindig is tanuljanak és hozzáférjenek az információkhoz. Nagyon fontos, hogy a tagállamok minisztériumai jobban koordinálják a tevékenységüket annak érdekében, hogy megszüntessék azokat a jogi akadályokat, amik még mindig léteznek, amikor egy másik országban vállalnak munkát. Nagyon sokan komolyan meggondolják, amikor kapnak egy munkaerőjavaslatot, ajánlatot egy másik országban, mert nem tudják, hogy mi történik az adózással, mi történik a társadalombiztosítással, és nincsenek tisztában a különböző feltételekkel. Uh, Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a hozzászólóknak, és azt kérném tőlük, hogy legyenek rendkívül rövidek, mert kevés az időnk. Köszönöm a megértésüket. Hetman úrral kezdjük. Przewodnicząca, zastosuję się będzie krótko i bardzo konkretnie. Köszönöm szépen a szót, rövid e, leszek. A dolgozók e, alacsony mobilitása az Európai Unión belül az az akadályok miatt van, sok akadály van, nem ismerik e, a befogadó országnak a nyelvét, és így tovább. Tehát egy olyan mobilitási politikát kell kidolgozni, amelyik mindezeket az akadályokat leküzdi. Megfelelő módon kell, kell alkalmazni, egymáshoz alkalmazni a keresletet és a kínálatot az Európai Unió munkaerőpiacán. Paradox kérdések vannak Európában. Nagyon magas a munkanélküliség, és ugyanakkor az ipar azt mondja, hogy hiányzik a megfelelő szakképzettségű munkaerő. Nincsenek megfelelően szakképzett emberek, akik betölthetik ezeket a munkahelyeket. Különböző megoldások hangzottak el erre, megfelelő módon kell tehát ezt a hálózatot működtetni, és növelni kell a munkavállalók mobilitását. Például olyan szolgáltatásokat kell biztosítani, amelyeket nem az állami szervek nyújtják, hanem a magánszektor. A vidékfejlesztésnél is felmerült az EU-reszt hálózat tagjainak az együttműködése, illetve a határokon átnyúló munk, a határok mentis a határok menti sávoknál a megfelelő munkavállalási környezet megteremtése. Köszönöm szépen. Nem Tamasics. Tomasics asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az új eh, tervében az Európai Bizottság eh, azt kívánta elérni, hogy megreformálja az EURES hálózatot, megfelelve az európai foglalkoztatási stratégiának. Igazából itt kiigazodnak a kihívásoknak, amelyeket a gazdasági pénzügyi válság okozott. A fejlett európai országok, illetve a világ nagyvárosi területi tei vonzák a tehetségeket, viszont a nagyon innovatív, hozzáértő egyének elvándorlása a fejlődő országokból negatívan hat ki az ottani országokra. Az agyelszívás egy olyan jelenség, amelyet az új tagállamok megéltek, hogy ki le, meg lehessen válaszolni az öregedő népesség kihívásai, illetve globális szinten is versenyképesek maradhassunk, a tagállamoknak ki kell használniuk teljes munkaerejük potenciálját. Ehhez modernizálni kell a foglalkoztatási, oktatási, társadalombiztosítási politikákat, és előfeltételeket kell teremteni ahhoz, hogy a munkavállalók pozitív módon tudjanak munkát váltani, fel kell lépni a strukturális munkanélküliség ellen, aktív integrációra van, és szociális integrációra és védelemre is szükség van, amelyet jobban kell kialakítani. Jó lenne, hogyha <coughs> minden tagállam elgondolkozna a saját munkaerő piaci reformjait. Mindenképpen azon kell lennünk, hogy Európában a tehetségek itt maradjanak, és valóban hozzájárulnak a szociális gazdasági fejlődéshez. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, Jakubcsics úr következik. Engedjék meg, hogy az Alde nevében szóljak hozzá, és főként Oli Ren nevében, mert ő is rajta van a felszorolók listáján, ha jól tudom. Szerintem a megfelelő munkerővel a kereslet kínálnak meg lehet felelni bizonyos tagállamokban, de viszont fontos az is, hogy az európai állampolgároknak jobb munkahelyeket kínáljunk. Ezért én támogatom azt, hogy a, ezt a hálózatot tovább fejlesztjük, mert ez jelenleg nem működőképes. Sokat lehet tenni még ezen a területen, például az információ minőségét és mennyiségét növelni kell a tagállamok között az információt elérhetővé kell tenni azon, azok számára, akik döntéseket hoznak. Ugyanakkor a rendszernek nem szabad korlátoznia a munkaadó, munkavállalók jogait. Ezért, míg az integrációt növeljük, a tagállamoknak továbbra is képesnek kell lennie jobban kihasználniuk a már meglévő rendszereiket figyelembe véve azt, hogy a munkavállalási lehetőséget erősíteni kell Európában. Ez egy jó irányban, ez egy javaslat, viszont tovább kell még ezt tisztázni, és kevesebb teret kell hagyni a különböző értelmezési módoknak. Elnök, köszönöm szépen. Vana asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is rendkívül rövid leszek, mert rendkívül rövid az idő. A zöldek, az euró ezt támogatják úgy, mint a mobilitás, a munkavállalók, munkaadók, fiatalok hálózatán nagyon fontos az, hogy az állampolgárnak felmutassunk egyfajta perspektívát. Számunkra, ami fontos ebben a vitában, az az, hogy a fenntartható foglalkoztatásról, illetve a munkahelyek minőségéről beszélünk. Lehet, hogy meg kell változtatni a terminológiánkat, és például magas szintű fenntartható munkahelyeket kell itt eh, megfogalmaznunk. Az előttem szólók már részben elmondták azt, hogy a mobilitás eh, nem eh, egyszeri fegyver, a munkanélküliség ellen másra is szükség van, de önmagában a mobilitás mindenképpen támogatandó, viszont nem ez egyetlen módja a munkanélküliség csökkentésének. Mindenkinek hozzá kell jutnia a lehetőségekhez, a hozzáférhetőség és nem diszkrimináció, ezeknek kell itt szerepelnie, és bizonyos szektorokat is ki kell emelni, a szociális partnereket be kell vonni, a különböző szolgáltatások is fontos szerepet játszanak, és itt gondolok egyébként a civil szervezetekre és a non-profit szektorra. Elnök, köszönöm szépen, Etheridge. Úr, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindenkinek megvan a joga, hogy másik tagállamban vállaljon munkát megfelelő képzettségekkel. Ez nagyon helyes, és az is nagyon fontos, hogy a készségek, végzettségek mozogjanak a világban, de például az Egyesült Királyságban nagyon magas az ifjúsági munkanélküliség. Én például életemben először az első munkahelyem egy sörgyárban volt, rekeszeket kellett pakolni, de lehet, hogy ha akkor olyan helyzet lett volna, mint most, akkor nem kaptam volna meg ezt a munkát, mert lett volna valaki, aki ezt olcsóban megteszi. Ezért nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk ezeken a dolgokon is. Korábban volt arról, hogy ott tartsuk meg a munkavállalókat, ahol segíthetnek a gazdaság növekedésében, ennek nincs értelme igazában, hogy elveszítik otthon a munkahelyüket, és elkezdenek a londoni elitnek asztalt mosni az éttermekben. De szerintem sokan nagyon megrémülnének az Egyesült Királyságban, hogyha hallanák, hogy milyen tervekről tárgyalunk itt. Köszönöm. Öné a szó, tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Franciaország 10%-os munkanélküliséggel lát, birkozik meg november 2014 második felében, és ezen kell dolgozni. A francia munkavállalók ennek ellen, francia vállalatok ellen kellene felvehetnek külföldi munkavállalókat is, egy francia munkavállaló, aki egy román munkavállalót fölvesz, az a francia ország, az a Romániában érvényes tévét kell megfizetni. Ez a francia munkavállalók számára elfogadhatatlan, lefelé fognak menni a bérek, és egyre nagyobb lesz a munkanélküliség megfelelő módon kell kezelni a helyzeteket, nem szabad, hogy egyesek mások kárára kapják meg a munkahelyeket, mindenképpen meg kell erősíteni az őrez hálózat tot annak érdekében, hogy megfelelő kommunikáció legyen a munkavállalók és a munkaadók között, jelenleg eh, viszont eh, a eh, munkavállalók mobilitása egy irányban történik, csak keletről jönnek a nyugat-európai országokba, megfelelő módon, megfelelő statisztikai adatokat kellene kapnunk annak érdekében, hogy kik azok, akik használják az őreszt hálózatot. Ez az őreszt hálózat ugyanis lehetővé teheti az, hogy megfelelő módon alakuljanak ki egyensúlyok a munkaerőáramlásba, úgy gondolom, hogy nem szabadna a multiknak kedvező feltételeket biztosítani annak érdekében, hogy egy bér kérdésben egy dömping helyzet alakuljon ki, amikor is mindenki egymás alá kínál. Ez egy botrányos helyzet. De... Hát- Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy többen nem kérnek szót és nem kérnek szót ebben a vitában, mivel ez volt az első eszmecsere a vélemény szövege nélkül, tehát ez csak egy első megközelítés. Talán kivárhatjuk azt, hogy a bizottság véleményt nyilvánítson a legközelebbi ülésen, amikor a szövegről tudunk majd eszmét cserélni. Kérdezem a bizottság képviselőjét, ez neki megfelele így? Igen, köszönöm akkor Döncsita asszony szeretne-e szólni vagy válaszolni? Kollégilor pentru sugestiile pe care le-au avut și... Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzászólásokat. Biztos vagyok abban, hogy a módosításokkal egy megfelelő irányt, egy megfelelő útmutatást fogunk adni ennek a jelentésnek, ami az aggályokat illeti, amik elhangzottak a szabad munkaerőáramlással kapcsolatban. Rámutatnék arra, hogy ez egy egyértelmű és világos elv, és nekünk képviselőként védelmeznünk kell ezeket az elveket. Nem csak aggályokat, aggódni kell, ugyanakkor, hanem nem szabad elfelejteni, hogy a munkavállalók szabad áramlásának köszönhetően egyes országban megnövekedett a GDP. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog is tud lenni. Köszönöm szépen. Sorry, sorry. Um... Elnézést. A következő napi rendi pontunk 2003. évi mentesítés az Unió általános költségvetése, Európai Bizottság. A Költségvetési Szakbizottság jelenleg készíti a jelentését, amivel mentesítést ad majd az Európai Bizottságnak a 2013-as költségvetés esetében. A regi koordinátorok, a regi szakbizottság elnökét jelölték ki a jelentést készítőnek. Szoros az ütemtervünk, a jelentésünket február 10-e előtt kell leadnunk. Ma elmagyarázom azt, hogy mi fog javasolni a véleménytervezetünkben, a szakbizottság nevében a módosító benyitásának határideje december 11-e 12 óra délben utána szavazhatunk a januári ülésünkön, és így időben leszünk a költségvetési szabadság szempontjából is. Itt van körünkben az Európai Bizottság képviselője, Alexander Szomósza úr, a DJ régió részéről, és mint kijelölt jelentéstevő, hadd mondjak néhány szót magáról a véleménytervezetről amelyet lefordítva megkaptak. Nagyon fontos a mentesítés az Európai Parlament felügyelete szempontjából a kohéziós politikákat illetően. Így el, el tudjuk azt tekinteni, hogy mik voltak a legnagyobb eredményei az Európai Unió végrehajtásának ezen politika területén. Figyelembe veszük a különböző ö, sajátosságait ennek a több éves végrehajtásnak. Miután figyelembe vettük az éves jelentést az Európai Számövőszék részéről, illetve az Európai Bizottság tevékenységi jelentését és más ide vonatkozó dokumentumokat. Szeretném most önök elé tárni a Regiszterbizottság véleményét. Az Európai Bizottság általános költségvetésének eh, végrehajtását illetően szeretném kiemelni azt, hogy 2014-ben a kohéziós politika ugyanúgy nézett ki, mint a múlt években. A számvőszék úgy gondolja, hogy ez egy olyan politikai terület, ahol nagyon sok volt a hiba. 75%-a a tranzakcióknak, amelyeket auditált a számvőszék, hibákat tartalmazott, összehasonlítva a 48-al az előző évekhez képest. A hiba százalék 6,9% volt, amely egy kis növekedést jelent a 2012-es adatokhoz képest, amikor 6,8% volt ez az adat. A hibák fajtájában sincsen különbség a korábbi évekhez képest. A közbeszerzés, az állami segítségnyújtás, illetve a programok választhatósága voltak azok a területek, ahol a legtöbb gond volt. A számvőszék arra is rámutatott, hogy a kifizetett összegek 35%-át fizették ki a végkedvezményezetteknek 2012 végéig. Habár az Európai Bizottság rámutatott arra, hogy ez egy kis növekedést jelent a korábbi adatokhoz képest. Elismerik azt, hogy további javulásra van szükség ebben a tekintetben, ezért nagyon fontos az, hogy felmérjük azt a, az előrelépést, amit a, a pénzügyi eszközök végrehajtása és finanszírozása kapcsán lehetett elérni, és a parlamentet tájékoztatják az ilyenfajta vizsgálatok eredményéről. Szeretnék rámutatni arra, hogy 2012-höz képest a számvőszék úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság több ellenőrzést hajtott végre, további információk beszerzése érdekében, illetve a tényfeltáró missziók, a gyakran vezettek a kifizetések felfüggesztéséhez. Az Európai Bizottság ennek értelmében felügyeli ti jogkörét gyakorolta. Ebben a kontextusban a kifizetések felfüggesztése a bizottság részéről azt biztosítja, hogy a javító intézkedéseket végrehajtják, akkor, amikor hiányosságokat tárnak fel. Másrésztről viszont ezek az intézkedések megzavarhatják a projektek megfelelő végrehajtását, és eh, veszélybe sorolhatják a politikai eredmények, illetve a projekt eredményének elérését. Ezért a kifizetések felfüggesztését csak a legutolsó esetben kell alkalmazni, akkor, amikor már más lehetőség nem áll rendelkezésre, ugyanis a kifizetések felfüggesztése súlyos hatással járhat a már meglévő programokra és a régiókra is, főként a válság idején, és ez veszélyeztetheti a kohéziós politikák eredményének elérését. Az időlenes intézkedéseket erősíteni kell, hatékony oktatásra, szakképzésre van szükség a nemzeti hatóságoknál, és különösképpen figyelembe kell venni a közbeszerzési és állami támogatási szabályokat, és itt kell megelőző intézkedéseket tenni. A Regiszterbizottság tudja, hogy a támogatások 80%-a, amit a megosztott kezelés alapján adunk ki, Nos, ezeknél az Európai Szemvőszék úgy gondolta, hogy a megvizsgált kifizetések egy ötödénél a hibákat nemzeti szinten meg lehetett volna akadályozni, mielőtt még ezt a kifizetést a bizottságnak közölték volna, hiszen a nemzeti hatóságoknak megfelelő információk álltak rendelkezésre. Erősíteni kell a kapacitás növelő intézkedéseket a pénzügyi irányítás tekintetében, és nagyon fontos az audit is ahhoz, hogy a hatékonyságot és a hatásosságot lehessen elősíteni az audit módszerek kapcsán. Javítani kell az információk minőségét is, amik elérhetőek a nemzeti hatóságok számára. Az új programi, programozási periódusban az új jogszabály megerősített eljárásokat javasol a hibák megelőzésére, feltárására és kijavítására. Ezt az eszközt teljes mértékben ki kell használniuk a tagállamoknak és a bizottságnak is, az adott illetékességi körükben megfelelve a megosztott irányítás alapelveinek. Fontos mind a tagállamok, mind pedig az Európai Bizottság számára azt, hogy célzott és időszerű intézkedéseket hajtsanak végre, hogy erősítsék a kapacitásokat az adminisztrációban szakképzéssel, képzéssel, és el kell érni azt, hogy jól képzett munkatársakat toborozzanak. Hangsúlyoznám azt is, hogy az Európai Bizottság jelentése a konkrét eredményekről, illetve a közbeszerzési cselekvési terv kifejlesztése már, már megtörtént. Ez volt a nagyon rövid és felolvasott ö, előadásom, amit már önök egyébként megkaptak. A tervezet, a véleménytervezetben a szavak száma nem tette lehetővé azt, hogy minden javaslatot belefoglaljunk, ezeket most elmondhatják a vita során ma. Hálás lennék, hogyha ezt meghallgathatnám. Mr. Albrecht. Albrecht úr. Tessék. So, I didn't ask, but in the shadow, in this, this, just, just very short. Csak nagyon röviden. Uh, van egy különleges módja annak, ahogy a különböző szakbizottságok véleményt mondanak. A Költségvetési Bizottság mindig nagyon negatív, állandóan a hibákról sajnálkoznak. A mi bizottságunk általában pozitívan fogalmaz, vagyis megpróbáljuk nem megváltoztatni a tényeket, de megtalálni a jó jeleket, a biztató jeleket a kohéziós politikában, kimondva, hogy például a hiba szint az elmúlt néhány évben folyamatosan csökken, stb. stb. Tehát a módosítók tekintetében én azt javasolnám, hogy a regi véleménynek a hangvétele legyen egy kicsit más, mint pont, pont, pont, de egyébként a dokumentummal kapcsolatosan fogom majd elmondani a véleményemet. Köszönöm szépen, Vónó. Nagyon aktuális kérdés ez. Jövő héten a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság beszél majd a biztossal a mentesítésről és ez persze egy másféle atmoszféra lesz, ilyennek igaza van, egészen más lesz a hangvétele ennek a vitának, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak inkább az a dolga és az a szokása, hogy hibákat talál. De egyébként mi ezzel a bevezetővel elégedettek vagyunk. Van néhány pont, ahol kiegészítéssel szeretnénk élni. Például szeretnénk rámutatni, hogy nagy a különbség a hiba és a csalás között, és itt hibákról van szó, nem csalásról. A közbeszerzési politika, az állami támogatás szabályai, adminisztratív kérdések területén, vagy például, hogy valaki nem helyesen tölti ki az űrlapokat, erre rá kell mutatni, hogy nem csalásról van szó, itt egyébként 0,2% az EU költségvetés 0,2%-a a csalások mértéke viszonylag alacsony, és ennek mindenki örül. Természetesen meg kell találni a hiba arány csökkentésének módját. Számomra a kulcs az egyszerűsítés. Minden évben azt találjuk, hogy nagyon sok hibának az az oka, hogy milyen, hogyan működik a rendszer, és a kedvezményezettek is sokszor panaszkodnak, hogy milyen komplikált a rendszer. Tehát az új rendelet tekintetében az új intézkedések csökkenthetik a hiba, hiba arányt, és rá kell mutatnunk a tagállamok szerepére is. A tagállamok felelősek a források felhasználásának 80%-áért, ezért a hibák nagy részét a tagállamoknak kellett volna megtalálniuk, még mielőtt a bizottság felderíti ezeket. Ezért az, az államokra, a tagállamokra is nagy felelősség hárul. Először is meg kell állapítanunk a közös problémákat, és segítséget kell nyújtanunk a tagállamoknak abban, hogy kijavítsák ezeket a, a hibákat, de minden évben látjuk, hogy 5-6 olyan tagállam van, amely általában a hibák többségét elköveti, úgyhogy ő nekik segítenünk kell, ahogy csak tudunk, akár adminisztrációs kapacitás bővítésével, vagy más jó gyakorlatokat kell velük megosztani, hogy csökkenjenek a hibák, és ellenőrzés és audit eljárások is sokszor nehézséget támasztanak bizonyos tagállamokban, ebben is segítséget kaphatnak azokkal a tagállamokkal tehát együtt működnünk, akik a legtöbb hibáért felelősek. Azután szeretnék a teljesítmény kéréséről is beszélni. Nem beszélünk eleget arról, hogy hatékonyan költjük el ezeket a forrásokat. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és ez a bizottság is nagyobb hangsúlyt szeretne erre helyezni, vagyis, hogy jól költjük el a pénzeket, de hatékonyan is, hogy valódi hatása legyen ennek például a régiók fejlettségére, stb. stb. Lesz tehát valószínűleg néhány módosítónk a véleményhez, nem túl sok, mert ahogy elmondtam, nagyjából elégedettek vagyunk a vélemény tartalmával. Köszönöm szépen, úgy látom, de mégis Nicholson úr szeretne szólni? Nagyon röviden. Egyetértek Derék néhány megállapításával különösen az, hogy a teljesítést, a teljesítményt is értékeljük, ez nagyon fontos, sok frusztrációt okoz, hogy arra odafigyelünk, hogy a pénzt helyesen költsék el, de minden, ami elhangzott, azzal gyakorlatilag egyetértek, csak annyit szeretnék elmondani, hogy a frakciónkban az az elképzelés, hogy különbséget kellene tenni a költségvetési folyamatok között, illetve a hosszabb távú viták között, különösen ahol a transferek az országokból, amelyeknek kifizetők ismét be kell, hogy fizessék ezeket az összegeket. Nem feltétlenül így lehet a legjobban a közpénzeket elkölteni. De hát a költségvetési eljárásban ez nem lesz egy terjedelmes dokumentum, ezzel kapcsolatosan csak dereket tudok egyetérteni, és köszönöm jelent. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Okay. Okay. I'm sorry. I'm sorry for... I understand this. Tudom, hogy nem könnyű kimondani a nevemet. Horvátul szeretném folytatni. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretném hangsúlyozni, hogy eh, átláthatóan kell felhasználni a forrásokat. A kohéziós politikát gyakran bírálja a közvélemény, és, nem, és gyakran elfeledkezünk arról, hogy hogyan kellene felhasználni ezeket a forrásokat. Ez hatással van a kohéziós politikára magára is. Hangsúlyoznom kell néhány dolgot. Nagyon fontos, hogy Az administratív kapacitást meg kell erősíteni az előzetes felkészülésben, és meg kell nézni, hogy ez hogyan befolyásolja a régiókban és városokban az életminőséget. Vannak hibák a közbeszerzési tendereken, de sokszor a nemzeti jogszabályokat az EU kritériumokkal nem harmonizálják. Jó eredmények születtek, de még eh, nem használják ezeket az eredményeket kellőképpen a tagállamok. Minden eszközt hatékonyan eh, kellene használnia a pénzügyek kezelésére. A tagállamok sokszor látják, hogy a saját jogszabályokban is hiányosságok vannak, és eh, vannak homályos értelmezések, amelyek az európai források rossz kezeléséért felelősek a közbeszerzési tenderek általában problémát jelentenek, gyakran nem az EU-s programokkal járnak ezek párhuzamosan. Az európai projektekhez kapcsolódó forrás felhasználás esetében szeretnénk, hogyha az bizottság ellenőrzése is hatékonyabbak lennének a források felhasználása érdekében. A szakbizottságnak fel kellene hívnia az intézményes kapacitások megerősítésére, különösen a közbeszerzési pályázatok tekintetében, az a tájékoztatás is hozzájárulna a hibák és a csalások csökkentéséhez, és hogy a forrásokat hatékonyabban használjuk fel, ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm. Are there other... Van-e más, aki szólni kívánna ebben a vitában? Nincs. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. köszönöm, hogy támogatják ezen véleménnyel kapcsolatos munkánkat. A tapasztalataik nagyon fontosak a vélemény előkészítése szempontjából. Ha jól tudom, a módosítók benyújtásának határideje december 11-e 12 óra délben. Akkor lezárjuk a mai ülésünk első részét és a koordinátorokat arra kérném, hogy maradjanak itt a koordinátori ülésre. Thank you. See you later.